Okay, colleagues, can I bring the meeting to order before we go into the hearing on the... Nos, tisztelt kollégák, kezdjük meg újra ülésünket, hiszen fél négytől kezdődik a meghallgatás a légi közlekedési csomagtárgyában, többek között a zajvédelemmel kapcsolatosan. Pányó úr a jelentés készítője. Nos, a járművek zajszintjével kapcsolatos téma. Itt a könnyű haszonjárművek, az autóbuszok, a kiskamionok, az autóbuszok és a nehéz járművek egyáltalán ide tartoznak. A négy kerekű motoros járművek szintjét 12 irányelv határozza meg, a 70-es a jelenlegi bizottsági szöveg a jogi keretet kívánja korszerűsíteni a következő célkitűzésekkel. Először is a jogi keretet oltja egyszerűsíteni, annak érte, érdekében, hogy ez a 12 irányelv helyébe egy új rendelet kerüljön, amely a lényegi rendelkezéseket határozza meg, valamint egy új tesztmódszert kíván bevezetni. A munkacsoport az ENSZ és az Európai Közösség részvételével egy új módszert határozott meg 2007-ben, és ez a két decibellel csökkentett a zajszintet a régi szinthez képest. Három éven keresztül tesztelték ezt az új módszert, és az Európai Bizottság és ennek a hatékonyságát hatásvizsgálatban biztos, bizonyította. Aztán a határértékek módosítése a zajszint progresszív csökkentését javasolja a bizottság, a könnyű gépjárművek esetében 4 decibeles csökkentést 5 éven belül, tehát két szakaszban valósulna meg ez, két decibelnyi csökkentés 2014-ig, majd pedig egy második szakaszban megint csak két decibeles csökkentés 2017-ig. A járművek zajszintjától kezdve nem haladhatná meg a 68 decibelt. A nehéz gépjárművek esetén 3 decibeles csökkentésre kerülne sor 5 évvel a rendelet hatályba lépését követően, 1 decibellel csökkenne 2014-ig a zajszint, majd pedig 2017-ig 2 decibellel, és ezt követően a teherautó zajszintje nem haladhatná meg a 78 decibel. A negyedik célkitűzés a zajalsó küszöbb értékének megállapítása az elektromos és hibrid elektromos járművek esetében a hangjelző rendszerekre vonatkozó előjár, előírások biztosítják, hogy csak olyan járműveket lehessen használni, amelyek megfelelő erősségű hangot adnak ki a beépítés az ilyen készülékeknek továbbra is fakultatív lenne az autógyártók számára, mondja a javaslat. Javas, üdvözöljük az Európai Bizottság javaslatát, ugyanakkor szeretnénk arra emlékeztetni, hogy a szakbizottság realista és megvalósítható célkitűzéseket védelmez. Nos, a rendelt javaslat főleg a következő dolgokkal foglalkozik. Első módosítás egy hivatkozás a két vagy három kerekű járművekre. A rendelt javaslattal ellentétben nincsen semmiféle rendelkezés a két-három kerekű járművek zaj szintjének szabályozására, és javaslom, hogy a szövegbe illeszünk bele egy európai szintű hivat ö, szabályozás szükségességét a két-három kerekű járművek zaj szintjének ö, szabályozására. Az új határértékek esetében hosszabb időszakot ö, javaslunk, a könnyű haszonjárművek esetében 4 decibeles csökkentést támogatunk a rendelt hatályba lépését követően 7 évvel. Ezt két szakaszban lehetne elérni. Az első célkitűzés két decibelnyi csökkentést írna elő 2014-ig, és aztán pedig újabb két decibelnyi csökkentés 2019-ig. A nehéz gépjárművek esetében támogatom az Európai Bizottság javaslatát. A harmadik módosítás, a minimális szint bevezetése az elektromos és hibrid elektromos járművek esetében, ezek esetében kétszer olyan nagy az esély arra, hogy balesetet okozzanak városi környezetben, hiszen ezek teljes mértékben zajmentes járművek és a sérülékeny, veszélyeztetett úthasználók, különösen a vakok szemére észrevétlenek maradhatnak emiatt. Éppen ezért figyelmeztető hangjelzés beépítésének kötelező beépítését javasoljuk, nem pedig fakultatív beépítését az Európai Bizottság javaslatával ellentétben. A ö, május 15-i módosító határidők ö, benyújtását követőre tekintettel még javaslom a következő módosítókat. Egyrésztről a ö, talaj illetve az autó gumik tárgyában javaslok módosítást, aztán a testmértékű átláthatóságot javaslom ezen járművek zajszintjének szabályozásánál, és szigorúbb küszöbb értékek meghatározását a, 90 decibelt meghaladó zaj szint esetében. Javaslom tehát ezen módosítók megvizsgálását. Június 18-án kerül sor a következő eszmecserére, és a szavazás június 19-én történne elméletileg. Nos, tehát elnök úr, tisztelt kollégák, ennyit szerettem volna elmondani a jelentéstervezettel kapcsolatban. Köszönöm szépen, most pedig az árnyék jelentéstevő következnek. Mindenkit szeretnék figyelmeztetni arra, hogy fél négykor el kell kezdenünk a meghallgatást. Először is Kózár Kósa úr következik. Köszönöm a szót. Először is gratulálok a jelentéstevőnek. Nagyon szép munkát végzett az első változattal is. Teljes mértékben támogatom a javaslat módosításait. Még nem találkoztunk, de bízom benne, hogy jól fogunk tudni együtt dolgozni, hiszen fontos kérdésről van most szó. A javaslat csomag miről is beszél? nagyon fontos, mert egyszerűsíteni akar, egységesíteni akar, és az ajvédelmet erősíteni akarja. Az elmúlt két-három hétben volt módom találkozni iparági képviselőkkel, civil szervezetek képviselőivel, és ezekből a találkozókból, a bizottsági álláspontból néhány következtetést már le tudok vonni, amit szeretnék megosztani önökkel is. Az első lenne, ami nagyon fontos, a rendszerhálózat bevezetés, bevezetése, hogy gyors legyen és egyszerű. Elsősorban oda kell figyelni a kérdésekre, amelyek szerintem még nem tisztázottak kellőképpen hogy a gumiabroncsok minőségére is oda kell figyelni, a különböző gumiabroncsok ugye más zajt adnak ki. A második, amit fontos lenne tisztázni, hogy a már gyártott autók továbbfejlesztése és módosítása nagy felelősséggel jár. Hogy kinek a felelősséggel jár, és a zajártalom kiket érint. Fontos megvizsgálni a méréseket, hogy hogyan tudjuk alkalmazni a mindennapi élethez. Hogy ez szinkronban van-e velük. A határértékek vizsgálatánál érdemes lenne figyelembe venni, hogy mindenki számára elfogadhatóak legyenek. Elfogadható legyen a szint. Magam is ezt támogatom, ezt a javaslatot, a határértékeket. Két visszás kérdés van. Az egyik a hibrid autó kérdése a bizottság javaslata, a fix zajszint javaslata. Elképzelhető, hogy később a technikai fejlődés után a rendes autók zajosabbak lesznek, vagy csöndesebbek lesznek majd, mint a hibrid autók. Tehát rugalmasságot javaslok ebben az esetben. A másik kérdés, ami nem szerepel az anyagban, az a sebességhatárok kérdése. Érdemes lenne ezzel is foglalkozni, hiszen minél gyorsabban megy az autó, annál zajosabb lesz. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek, hogy figyelembe vette a, a vakok biztonságának kérdését is. Ez az egyik legfontosabb módosítás, a többi mellett természetesen tavakok miatt is szükséges a hibrid járművek zajának beépítése, kötelező beépítése. Azt javaslom, hogy ne csak a vakokra gondoljunk, hanem gondoljunk a többi fogyatékkal élők igényeire is. Nem csak a siketek, hanem a nagyot hallókra is gondoljunk, hiszen nekik a csökkent hallás miatt érdekükben áll az, hogy megfelelő hallást kapjanak, hogyha egy autó elhalad mellettük. Bízom benne, hogy a módosítások után, azok beadása után megfelelő kompromisszummal erőt tudjuk majd segíteni, hogy valóban hatékony legyen ennek a kérdésnek a megoldása. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Koza. Mrs. Savisar for the Liberal. Köszönöm szépen, Szaviszári asszony következik a liberálisoktól. Autósõidukite müratase on kahtlemata oluline tee- Tisztelt kollégák, a gépjárművek zajszintje rendkívül fontos téma, és az igényeknek eleget kell tenni, gondolok itt az zajszintre, illetve a környezetvédelemre. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a közlekedés rendkívül fontos, és azok, akik tisztább környezetben szeretnének élni, nem akarnak engedményeket tenni a közlekedés hatékonyságit, illetően. Ami a véleménytervezetet illeti, sajnos a jelentéstevő nem figyelt oda az én véleményemre, illetve a liberálisok véleményére, és hogyha jól tudom, akkor más jelentéstevőkkel sem találkozott. Ez fontos lett volna, figyelembe véve azt a tényt, hogy a zajszint korlátozás nagy érdeklődésre tar számot a gépjárműgyártók között, illetve a lobby között, azonban jó pár kérdésük van a rendeletet illetően. Ami a nehéz gépjárműveket illeti, fontos kérdés az osztályozás. A bizottság két kategóriát állít föl. Az egyik a 150 kW alatti motorkapacitás, a másik motor teljesítmény, a másik pedig e fölötti. Azonban meg kell nézni azt is, hogy mit szállítanak, milyen közlekedési módot töltenek be ezek a gépjárműket. Művek szerintem is bővíteni kellene ezeket a kategóriákat, tehát 180 kW alatti, 180 és 250 kW között, illetve e fölötti, tehát három kategóriát kellene létrehozni, és ez a megfelelő teherszállítást biztosítaná. A gépjármű nagysága nem mindig van kapcsolatban a motor teljesítménnyel, és ez különösen fontos, amikor a buszokról beszélünk. Oda kell figyelni a korlátokra, a határértékre. Amikor a megvalósításról beszélünk, akkor meg kell nézni, hogy a gyártók képesek-e időben létrehozni ezt a terméket. Tehát lehet, hogy így mondjuk egy, egy autóra egy évet is várni kellene, az új technológia kialakítása pedig akár egy évtizedest is igénybe vehet. Kérdésem is van a jelentéstevőhez, hiszen nem adott semmilyen javaslatot, nem semmilyen magyarázatot a javaslatához. Miért gondolja, hogy további időre van szükség a kisebb gépjárművek, illetve magángépjárművek esetében, illetve miért javasolta az 1900 köpcentit, a, mint motorkapacitás korlátját, küszöbértékét. A gyártási költségek alacsonyabbak a gépjárművek esetében, mint a nagyobb gépjárművek, illetve buszok esetében. A bizottsághoz is van a kérdésem. Többen jelezték, hogy a bizottság nem vette figyelembe a, javaslata, a javaslatokat, nem vették figyelembe, például az Európai Gépjárműgyártó Szövetség véleményét. A környezetvédelmi káros hatásokat csökkenteni kell, azonban a környezet mellett figyelembe kell venni a gépjárműgyártó ágazatot is. Oda kell figyelni a motorok mellett a gumiabroncsokra és a tervezésre, a dizájnra is. Elnök, köszönöm szépen. A Panyú úrnak is mondom, illetve a többi francia képviselőnek, hogy gondolom a következő pár hétben az árnyék jelentéstevőkkel le fog ülni a jelentéstevő a következő hetekben, de el kell, hogy fogadjunk, hogy a francia képviselők bizony elég, elég sok dolguk volt az elmúlt két hétben a választások miatt. Következő felszól Taylor úr. Um, Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni Párnya úrnak a véleménytervezetet. A, az egészségügyi világszervezet szerint a zajártalom az egészségügyi kárt tekintve a második eh, ártalom a légszennyezés eh, után. Eh, ehhez képest nagyon érdekes tudni azt, hogy több millió ember van Európában kitéve komoly zajhatásnak, és döbbenettel értesültem arról, hogy 50 ezer haláleset tudható be a zajártalomnak, illetve a szív- és érrendszeri betegségek között is több ezer a zajártalomnak tudható be. Tehát mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy csökkentsük a zajártalmat. Az Európai Bizottság ehhez képest nem nagyon figyel oda az egészségügyi és költség tényezőkre, illetve költség megtakarításra, amely lehetségessé válna, hogyha csökkenne a zajártalom éppen ezért a zöldek módosítókat fognak benyújtani, és a 10-es, 13-as módosító törlésére e, teszünk kísérletet, mert e, mi nem támogatjuk e, a decibel értékek gyengítését, illetve a e, bevezetés elhalasztását vagy elhúzását. E, nem tetszik az sem nekünk a három éves határidő, illetve a négykerekű, e, négykerék meghajtású autókat négykerék meghajtású üzemmódban kell tesztelni, nem pedig kétkerék meghajtású üzemmódban. Emellett még egyszer hadd fejezzem ki az aggodalmunkat a zajártalom egészségügyi hatásai okán. Még egyszer ismétlem, ez a második környezeti halálok, tehát figyeljünk oda, köszönöm. Foster asszony következik. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a raportőröknek a raportőrnek is a munkáját, és valóban érdemes lenne leülnünk és megbeszélni ezeket a dolgokat. Amikor az ember megnézi az Európai Bizottság javaslatát, akkor tényleg nem tudom, hogy honnan szedték ezeket az, az értékeket. Ugye három decibel erről beszélnek, de azért azt is meg kell néznünk, hogy milyen célt tűzünk ki magunk elé. Eh, az Európai Bizottság javaslatában valójában nem figyeltek oda az időkeretekre. Nem figyeltek oda arra, hogy mire képesek az autótervező mérnökök és mire nem képesek. Eh, a motorzaj eh, csökkentése az ugye a, az üzemanyag elégetésének függvénye, és az egyik a másikkal éppen ellentétes mozgást végez, illetve ellentétesen mozognak. Tehát ezt nem lehet mondani, hogy a zajártalom ártalom csökkentésével minden más ártalom csökken. Reális javaslatokra van tehát szükség az Európai Bizottságtól. Nem hiszem egyébként, hogy az idő keretek, amiket a bizottság meghatározott, reálisnak nevezhetők. Mindannyiunk választó körzetében vannak autógyárak, persze az autógyárak képviselői felkeresnek bennünket, beszélnek velünk, a mérnökjeik is, mérnökeik is. Szerintem az Európai Bizottság is jobban tette volna, hogyha beszélt volna az autóiparral. Eh, azt sem szeretem, hogyha eh, az egészségügyi kiadások kapcsán eh, ilyen számok röpködnek, mint 170 milliárd 2030-ig. Honnan jönnek ezek a számok? Ne ijeszgessünk, kérem a, nem lehetne egy vitát tartani ebben a bizottságban. Néha úgy érzem, hogy az Európai Bizottság gyerekként kezel bennünket. Tudjuk, hogy vannak, hatá, vannak hatások, e, de ezek a hajuknál fogva előrángatott számok, amikkel dobálóznak, ezek teljesen elképesztőek. Mindannyian tudni szeretnénk, hogy e, mik a célok, nem akarom, hogy a saját választókörzetemben megszűnjön az autógyártás, nem ez a cél. Észszerű előremutató utat szeretnék találni. Tudjuk azt, hogy mennyi állás függ az autóipartól, illetve az ahhoz kapcsolódó kutatásfejlesztéstől, tehát le kell ülnünk az előadókkal, és azt remélem, hogy észszerű javaslatokat tudunk itt megfogalmazni a közlekedési bizottságban. Köszönjük, Foster asszony! Lagrange úr a bizottság részéről van itt, ha jól tudom. Ha két percet adok, akkor nem sértődik meg, ugye? Mert egy elképesztően zsúfolt meghallgatásunk lesz ezután öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlök mindenkit. Először is a bizottság köszönetel tartozik a közlekedési bizottságnak, hogy lehetőséget nyújtanak a jelentés való reagálásra, Röviden szeretnék fogalmazni, ahogyan az elnök úr kérte, először is, ami a rendelet alkalmazási területét, hatáskörét illeti, ahogyan a jelentéstevő is elmondta, a két-három kerekű gépjárművekre ez nem tér ki, ennek megvan az oka az, hogy egy másik jogalkotás vonatkozik ezekre a gépjárművekre. Ez egy keret rendelet, amely a két és három kerekű gépjárművekre vonatkozik. Ami a határértékeket illeti, értem, hogy nem volt egyértelmű vélemény a közlekedési bizottságban erre vonatkozóan. Szeretném elmondani, hogy készen állunk arra, hogy megnézzük a különböző kategóriák felosztását, ahogyan ezt a jelentéstevő is javasolta. Gondolok itt a sportgépjárművekre, valóban nem egyszerű meghatározni, hogy itt milyen határértékekkel dolgozunk, tehát készen állunk arra, hogy ezt még egyszer megnézzük. Ami pedig az elektromos és hibrid elektromos járműveket illeti, itt kontextusba szeretném helyezni a dolgokat. Ez a rendelet tervezet egy nemzetközi standardot vett át ezekre a gépjárművekre vonatkozóan, ez pedig egy keretet ad ezen gépjárművek használatára, és nem szeretnénk kötelező zajszintet kialakítani ezen gépjárművek esetében, azért mert most a fejlesztés alatt állnak ezek a gépjárművek, és nem nagyon látjuk, nem látjuk még, hogy hogyan alakul majd a jövő. Végül pedig az integrált megközelítés Ugye erre utalt a jelentéstevő, illetve az árnyék jelentéstevők is. Tudjuk, hogy a zajszint tehát érintően egy közös megközelítésre van szükség. Itt gondolok a gumiabroncsok zajszint kibocsátására és az erre vonatkozó rendeletre. átmeneti intézkedések vannak érvényben, és ezért nehéz ennek a rendeletnek a hatását megnézni, illetve értékelni. És végül még egy utolsó megjegyzés a konzultációt illetően. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nem új javaslat ez, hanem már három éve nemzetközi tárgyalóasztalon van ez a téma, és az iparral is konzultáltak ennek keretében. Két oldalú megbeszélésekre került sor, és ezt követte ezt követte a javaslat, természetesen a javaslat kialakítását megelőzte egy hatástanulmány, egy részletes tanulmány, amely a rendelet pozitív hatásaival foglalkozott, és itt természetesen az iparág véleményét is kikértük. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. És azt is köszönöm, hogy rövidre fogta a hozzászólását, Panyol úr. Igen, 30 másodpercet kérnék. Köszönöm szépen. Köszönöm azt is, hogy jelezte, hogy a francia választások miatt bizony elég sok dolgunk volt és ez kicsit megkötötte a kezünket, de természetesen, ahogyan Dominik is elmondta, ne aggódjanak. Találkozni fogunk, az árnyékjelentéstevőkkel össze fogunk ülni a következő napokban, és így a május 15-e előtt véglegesíthetjük a javaslatot, valamilyen közös formába hozhatjuk, bár látom azért, hogy vannak eltérések, véleménykülönbségek, különösen a különböző határértékeket illetően, illetve a bizottsági javaslatot illetően, de meg fogunk tenni minden tőlünk tehetőt annak érdekében, hogy kompromisszumos módosító javaslatok szülessenek. Elnök, köszönöm szépen, Pányol úr. Május 15-e a módosítók beadásának határideje, júniusban fogunk szavazni, itt a szakbizottságban, illetve júliusban majd a Közvetvédelmi Bizottságban. Köszönöm szépen, és akkor nézzük a következő napi rendi pont. A meghallgatás. Először is Pózvin úrnak fogjuk megadni a szót.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 Okay, colleagues. We now go into the... Tisztelt kollégák, nézzük a repülőtéri csomaggal kapcsolatos meghallgatás következik. Ma délelőtt a tenté meghallgatás kapcsán fegyelmet kértem, kérdéseket és nem pedig beszéleket most ezt a kérelmet szeretném megismételni, mert ahogy látják, ma délután még nagyobb a kihívás számomra, mint a délelőtt folyamán, még nagyobb a kihívás, hogy időben befejezzük a mai ülésünket. És a koordinátorokkal a következő hetekben fogunk majd beszélni a meghallgatások szervezéséről. There have been some complaints about people who aren't here to... Mert panaszok érkeztek, a hiányzók nem tudnak felszólalni, stb. Tehát nehéz volt ezt megszervezni. Kezdjük azonban először is. Nézzük, a reptéri csomag általánosságairól Baldwin úrtól fogunk hallani, utána pedig a következő panel a résidőkiosztás, tehát Boldin úr egy áttekintést ad a csomagról, külön, körülbelül 5 percben, hogyha lehet. Mr. Chairman, I'll go as fast as I possibly can. And thank you very much for giving me the opportunity to present the... Köszönöm szépen, elnök úr, megpróbálok gyorsan beszélni. Rövidre fogom majd a mondandómat, és végig fogom ülni a meghallgatást. Remélem, hogy a kérdésekre is válaszolni tudok. Remélem, hogy a, most a bevezetőben is már választathatok az eddig elhangzott aggályokra. Két percet hát arról, hogy miért született meg ez a csomag. Nos, először is alapvető politikai okokból önök is tudják az érveket, a repterek számítanak, fontosak, és a növekedés és a munkahelyteremtés szempontjából rendkívül fontos szerepet töltenek be. Kapu ez a világ többi részére, és nagyon fontos piaci szegmens jelent, hiszen a világ légi közlekedésének egyharmadát Európa adja. Nagyon nagy a kihívás, először is ott van a kapacitás, egyre növekednek a repterek 2010-ben egy ö, olyan reptér volt, ami a leggyorsabban fejlődő 25 ö, reptér közé tartozott, most három ilyen van. 19 ö, repterünk 2013-ig eléri határait, és ez valóban korlátozza majd, hogy a légi közlekedésben mennyiben, légi közlekedéshez mennyiben jár, járulhat hozzá Európa. Aztán minőségi kihívás, valamint a versenyképességi kihívás is nagyon fontos. A szolgáltatások minőségére oda kell figyelni. Itt a parlamentben nap, naponta hallunk erről az utasoktól, a repterek felhasználóitól, történtek fejlemények, de még nagyon sokat teendőnk, ezért egy szabályozási keretet javasolunk a repterek számára. Összességében tehát ezek a politikai okok azonban van egy folyamat e mögött, szeretném emlékeztetni a parlamentet, hogy az önök javaslatára született ez a csomag, a Jensen jelentés kapcsán a 2007-es jelentésről van szó, amely a repterek kapacitásával foglalkozott, illetve a kereslet növekedéséről európai szinten szükséges lépéseket írt elő, és új hatástanulmányt követelt ez a jelentés, és bizonyos intézkedések értelmezését, tisztázását kérte, például a munkavállalók védelmét illetően. Tehát nem a zsebünkből húztuk elő ezt a szabályozást, ami pedig a résidőket illeti, a használt vagy elveszített szabályt fölfüggesztette a bizottság átmenetileg, és akkor a parlament azt követelte, hogy a résidő kiosztás kapcsán legyen hatástanulmány, és nézzük meg a piac szerepét ebben, próbáljuk meg a kapacitást megfelelően kihasználni. Tehát a parlament aggájaira, illetve kéréseire próbáltunk reagálni, és csak remélni tudom, hogy a javaslataink megfelelnek az önök elvárásainak. Ami pedig a javaslatot illeti, nézzük a résidőket. A leginkább legfontosabb reptereket nem használjuk ki megfelelően. A belső piac légiközlekedési tanulsága az, hogy a verseny az utasok malmára hajtja a vizet, és ez azt jelenti, hogy a résidőket olyan légitársaságok kell, hogy megkapják, akik ezt legjobban ki tudják használni. Ehhez azonban fontos, hogy információ álljon rendelkezésre, kihez tartoznak az egyes résidők, és milyen repterek használják ezek, ezeket, és itt a koordinátoroknak nagyon fontos szerepük van. És végül, és tudom, hogy ez is egy vitás kérdés, azt javasoltuk, hogy a use it or lose it, tehát a használt vagy elveszíted szabályt megmódosítsuk 85-15 százalékos arányra. Azt kérem a parlamenttől, hogy próbáljunk meg ellenállni az erős lobby tevékenységnek. Természetes az, hogy az ipar megpróbál kiállni a saját érdekei mellett, de nekünk is feladatunk van, ez pedig az, hogy a szabályok igazságosak legyenek, és be is tartsák őket. A földi kiszolgálásnál a minőség és a hatékonyság rendkívül fontos. Fejlődésre van szükség, nem pedig forradalomra. Van még egy-két reptér, ahol a földi kiszolgálás ez eléggé korlátozott, ennek a választási lehetősége, és itt ezt bővíteni kell nem gondoljuk, hogy az óvatos, óvatos emelés ebben a tekintetben minőségi csökkenéssel járna. Ezért a szárazföldi kiszolgálásnál egy minőségi kritériumot is figyelembe vettük, természetesen itt is a parlament javaslata alapján jártunk el, és a legfontosabb ebben a kontextusban az, hogy tisztázzuk, mit tehetnek a tagállamok, mit tesznek lehetővé a szabályok, a megvalósítást pedig megerősítsük a földi kiszolgálás esetében. Például követelményeket határozhatnak meg a személyzetre vonatkozóan, illetve minimális képzési előírásokat is létrehozhatnak. Úgy gondoljuk, hogy a szárazföldi, illetve földi kiszolgálásra vonatkozó javaslataink megfelelőek. És még, végül a zajszintről szólnék. Az egyensúly rendkívül fontos ebben a tekintetben is. Amit javaslunk, egy kiegyensúlyozott megközelítés, és azt hiszem, hogy az európai kontextusban is valóban ezt biztosítja. Természetesen megpróbáljuk az állampolgárinkat védeni a túlzott reptér zajjal szemben, különösen a repterekhez közel lakók számára, azonban azt szeretnénk, hogy a helyi szintű döntések, amelyek hálózat szinten nagyon fontos következményekkel járnak, valóban megfelelően ö, kerüljenek meghozatalra. És a javaslatunknak egy fontos részét szeretném még elmagyarázni, amely gyakran félreértenek, félreértelmeznek. Teljes mértékben tiszteletben tartjuk a helyi szintű döntéshozatali folyamatot. Az Európai Bizottságnak semmilyen igénye nincs arra vonatkozóan, hogy tartalmi kérdésekbe beleszóljon az ajszint meghatározásánál, pusztán az átláthatóságot, tehát az ajszint meghatározásának folyamatának átláthatóságát kívánjuk emelni, tehát eljárási eh, kérdésekre kell foglalkozunk, és nem pedig tartalmi kérdésekre. Nem. A tartalmi döntésekben nem kíván beleszólni az Európai Bizottság. A szubszidiaritás teljes mértékben tiszteletben tartja a javaslat. Az EU-USA megállapodás kapcsán a piacnyitás felé nyomhatjuk az amerikaiakat, különösen az ellenőrzés tekintetében. Tisztelt elnök úr, elértem az 5 perces határértéket. Alapvetően az a célja ennek a csomagnak, hogy jobb reptereket és jobb légi közlekedést biztosítsunk. A tanács Előre történő lépéseket tett három hónapon belül a két nagyon fontos javaslatban a piachoz való hozzáférés, a vállalkozók, munkavállalók védelme, illetve a földi kiszolgálás területén eredményeket értünk, illetve kis kiegyensúlyozott megközelítést. Üdvözöljük a mai meghallgatást! hiszen azt látjuk, hogy a parlament is előre kíván haladni ebben a témában. Köszönöm. Köszönjük Boldvin úrnak. Ő most innen visszamegy a helyére, de nem megy haza. Csak egész egyszerűen nem fér el itt majd az asztalnál, tehát ezért kell távoznia. A bizottság emberei között fog üldögélni. A raportőrökhöz az üzenetem az lenne, hogy eh, hallgassuk meg a szakértőket, és aztán önök azt követően beszéljenek, eh, és eh, mondják el, hogy mennyire tetszett Lightfried úr egyébként nincs itt, Ugyász úr, Ugyász úr itt van, és reméljük, hogy a harmadik előadó is egyetért ezzel. Nos, kezdjük el. 5 percet kap eh, Simon Smith eh, a Steer Davis Cleave eh, cégtől. Ők készítették a hatástanulmányt. Simon, mielőtt megadom a szót, hadd mondjam el, hogy a parlament történetében ilyen jelentés még ekkora vitát nem okozott, tehát egy rekordtartóval van dolgunk, és most akkor Smith úr 5 percet kap, köszönöm szépen. Erre inkább nem is reagálnék. Először is háttér ismeret. Tudjuk, hogy tele vannak a repterek, évi 3-4 százalékkal nő a, for, a forgalom, és egyes repterek tovább már nem terjeszkedhetnek különböző okokból kifolyólag, tehát egyre több európai repülőtér telítődik, mint ahogy Heathrow már telített és Innentől kezdve a résidő kiosztás rendkívül fontos. A részidő kiosztás önmagában nem oldja meg a problémát, ugyanakkor arra oda kell figyelnünk, hogy a részidő kiosztás a lehető legtöbb problémát megoldja. Vannak ábráink arra vonatkozóan, hogy például Bécsben és a Heathrow-n milyen problémák keletkeztek, és hogyan próbálják megoldani a résidőkiosztást. Látjuk, hogy Heathrow-ban például gyakorlatilag végig tel, telített a repülőtér, és nincsen könnyű időszak a nap folyamán soha. A jelenlegi slot allokáció administratív jellegű, vannak ugyanis történelmi jogosultságaik a repülőt társaságoknak, a légitársaságoknak alapvetően a használt fel vagy elveszted el alapján viszonylag könnyen megtarthatják a résidőket. Innentől kezdve a versenytársaknak nagyon nehéz bekerülniük a legkihasználtabb repülőterekre. EasyJet és Ryanair ugyan jelentős növekedést mutattak fel, de ezt nem tudták megtenni a legzsúfoltabb repülőtereken, mert oda egyszerűen nem nagyon tudták beverekedni magukat tehát történelmi okokra visszavezethetően kapják meg és őrzik meg 15-20 évre visszamenőleg akár ezeket a résidőket. A légitársaságok nem feltétlenül azért van náluk a résidő, mert ők használják ki a leghatékonyabban. Hogyha valami pihani, piaci mechanizmus alapján osztanák ki a e, résidőket, akkor nyilván azok vennék meg, a résidőket, amelyek jobban kihasználnák a gépeket, vagy nagyobb gépeket alkalmaznának, vagy az egész évben repülnének az adott résidőben, és ez különösen igaz, különösen pedig a, a nagy repülőtéreken, Heathrow vagy Frankfurtnál, Frankfurtban pedig a, a, az interkontinentális járatok részesülnének előnyben nyilvánvalóan. A repülőterek, eh, illetve a kereskedelem eh, tekintetében eh, az aukciók nem jönnek szóba, a másodlagos kereskedelem az működhet. A rendelet nem tiltja és nem is engedi. A londoni térségben használják ezt a módszert, a másodlagos kereskedelmet. A másodlagos kereskedelem hasznos, különösen a legzsúfoltabb repülőtereken, és mivel egyre több er-, repülőtér válik zsúfoltá, ezért egyre inkább használható módszer lesz ez a másodlagos kereskedelem. Az EU-n belüli bevezetése a másodlagos kereskedelemnek nyújtaná a legtöbb előnyt, amit a, a csomag nyújtani tud. A többi javaslat arról szól, hogy ahogy mondtam, a résidő kiosztás egyre fontosabb lesz, éppen ezért a lehető legjobban kéne működni a résidő kiosztásnak. Ezért kell olyan módszereket kialakítani, amely a koordinátorokat például függetlenné tenné, illetve az adatokat átláthatóvá tenné. Kisebb változtatásokat lehetne eszközölni, amelyel növelni lehetne egy picit kismértékben a forgalmat a legzsúfoltabb területeken is, például elrettenteni a résidők késve történő visszaadását, illetve a use it or lose it határértékek emelésével. E, nyilvánvaló, hogy ezzel sem oldódnának meg a problémák teljes egészében. Egyes légitársaságok egy, egyes repülőterek azt szeretnék, hogyha üzleti repülő használatokra is fenntartanának bizonyos résidőket. Nyilvánvalóan ez nem lehetséges akkor, hogyha az egy elosztó, nagy elosztó repülőtér, mert másra van szükség eh, azon a repülőtéren. Tehát vannak olyan szolgáltatások, amit egy ilyen nagyon zsúfolt repülőtér nem tud ellátni. Eh, a kapacitást ugyanis eh, el kell osztani, tehát el kell dönteni, hogy mire tartják fenn a repülőtér kapacitását. Köszönöm, Simon. A következő hozzászólónk Morgan Fox, aki a repülőt, nemzetközi repülőterek tanácsának szakpolitikai igazgatója Morgan, úr 5 per, Morgan 5 percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönettel tartozom a bizottságnak, hogy meghívtak, és, a, és egy rövid szót szólnék. A szövetségenkről mintegy öt repteret képviselünk, illetve nyolc nemzetközi szervezetet. Megnéztük a jövőbeli reptérkapacitás szempontjából ezt a rendeletjavaslatot, és azt mondhatjuk, hogy a bizottság a közleményében a kapacitásra és a minőségre összpontosított, és ez a reptéri csomag különböző elemeit összevonja, illetve jól elemzi a reptérkapacitás, illetve az egységes európai égboly hatását, ugye erről Matthew Baldwin már beszélt. Ahogy látható, az a légiforgalom 2030-ra mintegy megduplázódik, és ez pedig azt jelenti, hogy 19 zsúfolt reptérrel számolhatunk a Heathrow szintjén zsúfolt repterekről 2030-ig. Nem vagyunk jók az új repterkapacitás létrehozásában, időben történő létrehozásában. Majdnem 15 év kellett ahhoz, hogy új kifutópályát hozzunk létre Frankfurtban, és ennek nagyon magasak voltak a költségei. Hogyha megnézzük a Heathrow-t, vagy a Müncheni reptéri tárgyalásokat, akkor azt látjuk, hogy valóban van még mit fejlődnünk a reptérkapacitás fejlesztésében, az, a kívánalomnak, az igényeknek való megfelelés érdekében. De a jelenlegi kapacitás kiaknázása is rendkívül fontos, és igazából erről szól a bizottsági javaslat. Nem gondoljuk, hogy a bizottsági javaslat átalakítaná a jelenlegi rendszert, inkább fejleszti annak részleteit, és a résidőket nem veszi el, illetve nem bocsátja aukcióra a pluszkapacitást, és ezt jó döntésnek tartjuk. A helyi szabályok rugalmasságára van szükség annak érdekében, hogy a helyi piac igényekhez igaz, igazodhassanak, illetve a hálózat menedzser szerepét pontosítani kell. Úgy érezzük, hogy a bizottsági javaslatok egy része a jelenlegi kapacitás jobb kiaknázását aknázását biztosítja, gondolok itt a másodlagos kereskedelem legalizálására. Ez kevésbé lesz leíró jellegű, illetve a nagyobb légitársaságok és kihasználhatják a szabályban rejlő lehetőséget versenyt biztosítva. Ami a 80-20-85-15-re való átalakítását illeti, azt hiszem, hogy ezzel a különböző légitársaságok igényeit sikerült mérlegre tenni, és a jelenlegi rendelet, rendelet 10.4-es cikkében már beszéltünk a force majeure illetve a kapacitások maximális kiaknázásáról. Ami a résidők kiosztásának maximalizálását illeti, 15-re növelni ezt nyáron, 10-re téli időszakban. Azt gondoljuk, hogy csak 5 résidőnek lehet, résidőt lehet egymás után következetesen ugyanannak kiadni. A koordinációs bizottság munkája nagyon fontos, fontos ez, ezen a területen a rugalmasság, illetve a jellegi reptéri kapacitás jobb kiaknázása. Nézzük, Hogyha megnézzük a bizottsági javaslat hatásait, akkor azt látjuk, itt egy-két példa kapcsán, hogy például a 80-20, 85-15-re való átalakításra mondjuk Getwick esetében egy, egy, egy egy kifutójú reptérről beszélünk, amely esetében mintegy 320 új résidőt biztosított a, a nyár legzsúfoltabb heteiben, 2011-ben. Ez pedig azt jelenti, hogy 300 és 320 résidőt újra ki lehetett osztani. Likewise, um, if we following the commission... Ugyanígy, hogyha a bizottság javaslatot követjük, és azt látjuk, hogy 5-ről 15 hétre emeljük a résidős sorozatot, akkor ez 371 új járatot tesz lehetővé a Gatwick esetében a nyári zsúfolt hetekben. Ami pedig a résidő megtartását illeti, Düsseldorf 2002-ben egy hasonló rezsimet próbált érvényesíteni, és ennek eredménye az volt, hogy mintegy 10%-kal csökkentek a nem kihasznált résidő. Zárásképpen szeretném elmondani, hogy az ECI Europe támogatja a jogalkotási csomagot, mert szerintünk ez a repterek és a légitársaságok érdekeinek egyensúlyát biztosítja. Köszönjük, Fox úr, és megint valakinek át kéne adni a helyét a következő előadónak, mert úgy tűnik, hogy egyetlen egy, parlament, egyetlen egy laptop van az Európai Parlamentben, ahhoz közel kell ülni. So the next speaker is Mr. Atar Hussein, Hussein Khan. Hussein Khan, Atar Hussein Khan a következő hozzászóló. Uh, ő az Európai Légitárságok Egyesületének képviselője, ő kap most szót. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők, szeretnék én is ismertetni önökkel néhány fontos dolgot, amit a légitárságok gondolnak a az Európai Légitárságok Szövetségéről, 34 légitársaság, 10.900 járat, interkontinentálosokat is beleértve, tehát számos légitársaságunk küszködik az egész világon résidő problémákkal. Érdemes megnézni azt, hogy a szeminárium célja ugye az, hogy hogyan lehet növelni a repülőterek kapacitását. Nos, a résidőrendelet akár jelenlegi, akár későbbi formájában nem fogja a repülőterek kapacitását növelni, az csak az új infrastruktúra építése növelni. Két nagyváros, London és Frankfurt alapján mutatjuk be, Eh, ezek a legnagyobb európai repülőterek egyébként, eh, és nézzük meg, hogy mi történik eh, Kínában, vagy közel-keleten is látni fogják, hogy Dubajban például a légiforgalom 2020-ig 10, 60 millióról 260 millióra fog nőni 10 év alatt. És azt gondolom, hogy ez sok mindent elárul, elég beszédes számadatról van szó. A repülőterek kapacitását építéssel lehet növelni, nem pedig résidő rendelet szabályozással, illetve változtatással. Ezt most kihagyjuk, mert nincs rá idő, ez viszont fontos. E, nos, a résidő allokációs rendszer az egy e, egész világon elterjedt rendszer, hogyha egy légitársaság A repülőtérről B repülőtérre elindul, akkor mind a két oldalon, a felszállási és a leszállási oldalon is kell, hogy legyen rés ideje. E, nyilván ez a résidő hozzáférés e, az útvonal mind a két végén ugyanaz kell, hogy legyen. Nincs értelme ugyanis az útvonalnak csak az egyik pontján e, létrehozni olyan szabályokat, amik a másik oldalon nem lesznek betartva, illetve nem lesznek hatályosak. Tehát csak európai szabályok nem működőképes nem, nem tartom működőképes ötletnek, ha csak Európában szabályozzuk így a résidőket. E, szintén elhangzottak érvek azzal kapcsolatban, hogy a résidő rendelet e, nagyobb átláthatóságát kellene biztosítani. Ezt mi mindig is mondtuk, örülünk annak, hogy az Európai Bizottság hajlik a szavunkra. Egyrészt eh, szükség van a koordinátorokkal, illetve a másodlagos kereskedelemmel kapcsolatban eh, további eh, átláthatóságra, illetve a szándékos, szándékos szabálysértőket büntetni kell. A 80-20-as szabály, ez az ábra azt mutatja, hogy amikor egy 10 hetes slot szériával működünk, akkor jelenleg a légitársaságok két hetet hagyhatnak ki ebből a 10 hetes szériából, és akkor így megvan a 80-20. Hogyha 85-15-öt vezetünk be, akkor valójában egy 7 törölhető csak el, tehát a 85-15 valójában 90-10-et jelent, ami azt jelenti, hogy a légitársaságok nem tudják törölni a járatokat semmilyen előre nem látható okból kifolyólag, és ez hatalmas nyomás alá helyezni a légitársaságokat és nagyon nehéz lenne megvédeniük a résidő portfóliójukat, és arra késztetni őket, hogy úgy működjenek, csak azért működjenek úgy, ahogy működnek, hogy fenntartsák a résidőt, ami gazdaságilag nem fenntartható, de nem kell önöknek mondanom, hogy környezetvédelmi szempontból sem fenntartható. Lehet, hogy a repülőtér számára ez hasznos, mert hogy maximalizálja a kihasználtságot az egész szezonban, de ez a hatékonyság eh, nem jelentkezik a légitársaságok oldalán. Hogyha a slot szériákat eh, eh, kihúzzuk, Nos, nem nagyon értünk ezzel egyet. Ha a résidő sorozatokat kihúzzuk, az nem lesz jó a kapacitás szempontjából. A jelenlegi rendszert mutatja a felső ábra maximalizált kapacitással egy 21 hetes téli szezonban. A második ábra mutatja a a 10-10-es kötelező szériát, nos, ez nem feltétlenül jelent majd jobb kihasználtságot, mert látják, hogy a 21-ből egy hét nem lesz kihasználva. Sőt, ha megnézik a harmadik, harmadik ábrát, hogyha valaki a 10 es időszak közepén akar majd 10 es szériát, akkor a 21 héten belül máshol nincs, más légitárságnak nincs lehetősége arra, hogy történelmi szlotokat halmozzon fel. Ugyanez mondható el a 31 hetes nyári időszakról, ugyanez az, á, ugyanez az egyenlet, tehát 15 eh, hétre, ha emelik a, a slot szériákat, akkor ezekkel a problémákkal szembesülünk. Eh, slot eh, lekötési díj Tudjuk, hogy a légitársaságok már most fizetnek a repülőtereknek infrastruktúráért, illetve előfinanszírozzák az infrastruktúrát, mielőtt használnák. A kérdés az az, hogy ez most egy reservation fee vagy cancellation fee, vannak már most is szankciók, illetve biztosítékok a törlések esetére felmerül a kérdés, hogy ki adminisztrálná a költségeket, és ráadásul ez szembe megy a 80-20-as szabályjal, amely egyébként 20%-nyi járattörlést engedélyez. De még hogyha 85-15-re, vagy akár 90-10-re növelnénk is a küszöböt, a harmadik bullet point még mindig igaz lenne. Utolsó dolog, amit mondani szeretnék, mielőtt befejezem, a hálózat repülőterek, ez sajnálatos módon szerintünk egy rossz ötlet. Az Egységes Európai Égboltnak van hálózatmenedzsere, az Eurocontrol, ők végzik ezt a munkát, és ők menedzselik a hálózati flókat Nincs szükség szerintünk második menedzsment rendszerre, és azt is gondoljuk, hogy a slot allokációs rendszert nem erre találták ki, ez ugyanis egy tervezési eszköz, nem pedig egy menedzsment eszköz. És végezetül természetesen ez sincs ingyen, hogyha minden európai repülőtérre kiterjesztenénk ezt az ötletet, az egy hatalmas és drága túlzás lenne. Köszönöm. Köszönöm, Kán úr. Következő hozzászólónk Richard Matthews, aki a szlotokért és menetrendkészítésért felelős főnöke az EasyJetnek. Okay, okay, Mr. Matthews, floor is yours for five minutes. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Press your microphone. Press your mic. That's it. I got it. Uh, good afternoon, everybody. Thank you, Mr. Chairman. Um, Jó napot kívánok mindenkinek, köszönöm elnök úr. Az EasyJet képviseletében vagyok itt, nagyon örülök annak, hogy lehetőségünk nyílt légitársaságként arra, hogy eljöjjünk ide az Európai Parlamentbe, és beszélhessünk a szakbizottság előtt. Azt hiszem, elmondhatom, hogy a légitársaságunk valószínűleg egy olyan légitársaság, amely előnyt húzott a slot rendeletből a mi légitársaságunkra szabták ezt, illetve az ilyen típusú légitársaságokra egy fiatal légitársaságról van szó. Egy kis hátteret adnék magunkról, a negyedik legnagyobb légitársaság vagyunk, mint egy 55 millió embert utaztattunk éves szinten, és azt hiszem, hogy bár egy az Egyesült Királyságban van a székhelyünk, nem összpontosítunk erre az országra, és ezt a rendeletet nem csak Heathrow vagy Gatwick szempontjából nézzük, az utasaink 60%-a az Egyesült Királyságon kívüli reptereket használ, tehát odafigyelünk a Párizsi reptérre, illetve az olasz fő repterekre, német, Spanyolország legfontosabb reptereire, és így tovább. Ezen kívül majdnem minden reptérre repülünk. Frankfurt és Heathrow az a két reptér, amelyre nem közlekedünk jelenleg, de azt hiszem, hogy Ezen kívül azért sikerült bejutni erre a telített piacra. Nézzük, Carolyn McCall, a ceo az elsődleges repterekkel foglalkozik, hiszen a repülésügyi tanácsadói csoportban dolgozik és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ezt a rendeletet valóban komolyan vegyük, és működtessük. Hiszen olyan repterekre is utazunk, amelyek nem zsúfoltak, de legtöbb esetben a zsúfolt repterekkel, repterekről utazunk, ezért valóban egy olyan rendeletet szeretnénk látni, amely működik. A rendelettervezet sok elemét támogatjuk, ezt szeretném tisztázni. Ugye látom, hogy vannak ellentétes vélemények, itt az előző előadóktól ezt hallottuk. Támogatjuk a másodlagos slot kereskedelmet, hiszen, ahogyan elhangzott, ez a piacra való hozzáférést megnyitja. Vannak olyan repterek Európában, amelyek telítettek, és vannak olyanok, amelyek a környezetvédelmi kóta rendszer miatt telítettek, tehát nem nincsenek új rések, nincsenek új szlotok, ez pedig azt jelenti, hogy a másodlagos kereskedelemnek köszönhetően például egy párizsi reptére is be lehetne jutni az EasyJetnek. Természetesen támogatjuk a új belépő küszöböt, ennek megemelését. Tíz évvel ezelőtt egyáltalán nem fértünk hozzá ezekhez a repterekhez, most pedig Gatwicken elég sok a résidőnk, ott az egyik legnagyobb légitársaság vagyunk, és más területeken pedig megpróbáljuk megvetni a lábunkat. Nagyon sok esetben mi vagyunk a második legnagyobb légitársaság, 5-6-7 százalékával rendelkezünk azonban csak a résidőknek, ez pedig nem teszi lehetővé a megfelelő verseny kialakítását a legfontosabb légi, légitársasággal. Tehát támogatjuk a jelenlegi küszöbérték megemelését, 10% vagy a fölé történő megemelését, hiszen igazából a 10% a rendelkezésre álló szlotok alapján fogalmazódott meg. Ezt egy jó számnak tartom, de azt hiszem, hogy elég sok kalkuláció húzódik mögötte. Ezen kívül támogatjuk a résidő átláthatóságát, és a slot koordinátorokkal együttműködünk Európában. Nem sikerül mindig a rendelet közös megvalósítását megtalálni, hiszen néha eltérő értelmezések vannak, és nem mindegyik slot koordinátor használja ugyanazt a rendszert, ezt is meg kell említeni. A legfrissebb rendszerek lehetővé teszik a szlotok optimalizálását a koordinátor számára, ellentétben egy régebbi rendszerrel. Ez azt jelenti, hogy nagyobb átláthatóságra van szükség, támogatjuk azt, hogy a slot koordinátorok a lehető legjobb rendszerekkel rendelkezzenek. Nézzük most pedig az aggályokat. Igazából csak a minimális sorozatokra térnék ki először is a 80-20-85-15-re való megváltoztatását. Ugye hallottuk, hogy nem lehet 8 és fél slot 10-ből, hanem 9 kell, hogy legyen, tehát igazából itt 90-ről van szó, ez pedig azt jelenti, hogy egy 20 hetes minimális sorozattal lehet csak kialakítani a 85-öt, ez pedig azt jelenti, hogy nyáron 15 hétről van szó, a 85% tehát nem működik 15 héten keresztül, ehhez 20 hetes sorozatra lenne szükség, hogy ez a, ez a százalékos arány megfelelően működjön ezért nem támogatjuk a 80-85 százalékra való emelést, hiszen ez tulajdonképpen nem működik a valós életben. Aztán még van egy, egy nagyon fontos kérdés, a slot sorozatok. Idény alapon osztják ki ezeket a szlotokat, tehát 37 nyáron és 22 hét télen, így áll össze az 52 hét, és ezeket a szlotokat E, ezeken a határokon belül kezelik. Az üzlet valósága azonban az, hogy hogy ha szeptemberben, októberben, novemberben szeretne egy légitársaság repülni valahová, szeptember és szeptember-október az egyik idényhez tartozik, november viszont a másikhoz, ez nonsens. Tehát ideális esetben vagy az évszakokat kellene, az évszakokat kéne másképp meghatározni márciustól októberig, a nyári hónapokat és a maradék, mint téli hónap lenne. Amit fontosnak tartunk, nagyon sok olyan vonal van, ahol 10 hónapon szeretnék, át szeretnénk működni, tehát szeptembertől egészen június végéig. Júliusban és augusztusban azonban valami mással szeretnénk foglalkozni, mint például itt Brüsszelben, hiszen július és augusztus tulajdonképpen uborka szezon Brüsszelben is, tehát nincs értelme az, hogy egy olyan rendeletet vezessünk be, amely előírja, hogy júliusban és augusztusban ugyanolyan járatokat biztosítsunk, mint az év többi hónapjában. Tehát szerintünk egy 15 hetes sorozat nem teszi lehetővé azt, hogy a légitársaság szeptemberben és októberben másképpen repüljön, mint mondjuk júliusban és augusztusban. Hiszen itt az üzleti járatokat a szabadidős járatokkal váltjuk fel a nyári hónapokban. Amit fontosnak tartunk tehát, a 10 hét jó, a 15 hét igazából nem felel, nem felel meg annak az aggálynak, hogy a szlotokat elveszíthetjük. Ennyit, köszönöm. Thank you very much indeed. Köszönöm. Megint egy csere. Next is uh, Stefano Baronci from... Stefano Baronci következik, aki az olasz uh, repülőterek egyesületének uh, embere. Ön is 5 percet kap. 36 reptérüzemeltetőt képviselünk, akik 39 repülőteret üzemeltetnek Olaszországban, és a nevükben is köszönöm, hogy részt vehetünk ebben a vitában. Az első üzenetem önök számára elég egyszerű. Szeretnénk, hogyha ez az egész csomag egységes maradna, mert csak akkor beszélhetünk arról, hogy koordinált jogalkotási csomaggal állunk a reformok élére. Olasz szemmel nézem ezt a csomagot, és olasz szemmel magasabb minőségű szolgáltatást akarunk nyújtani az utasoknak. A lényeg az, hogy a növekedést előmozdítsuk, ami a földi kiszolgálást illeti, ott a minimális standardokra kell odafigyelni, és egy kiegyensúlyozottabb megközelítés kell. De beszéljünk akkor most inkább a résidőkről, mint ahogy önök is tudják, mert az egységes európai égbolt csomagot ismerik, és emlékeznek rám hogy amikor azt a csomagot létrehoztuk, akkor ott a légiközlekedés irányítás menedzsmentje volt a fő téma, és bizonyára emlékeznek arra, hogy a negyedik pillér az a földi pillér volt abban a csomagban, és ott a légikikötőknek nagyon komoly szerepük van. Inkább olyan definíciókról, olyan definíciókra utalnék, amelyek szerepelnek a javaslatban. Az egyik a földi kiszolgálással kapcsolatos, a másik pedig a hálózat menedzsmenttel kapcsolatos, amely földi koordinátorként nevezi meg a repülőteret. Mit jelent ez a koncepció valójában? Azt gondolom, hogy itt ebben a kontextusban beszélni kell a résidőről is. A repülőtér üzemeltetője azért nem szerepel koordinátorként, mert ennek valószínűleg történelmi okai vannak. Hagyományosan a légitársaságok csinálják ezt a koordinátori munkát. 80-20-as arány, nem akarom kritizálni ezt a rendszert, mert elég jól működött eddig, és nem akarom egyébként pocskondiázni azt a szerepet sem, amit a légitársaságok eddig játszottak ezen a területen. Ugyanakkor én amellett érvelnék itt, hogy földi koordinátorként a repülőterek kapjanak komolyabb szerepet, például a résidő allokációnál is. És ezzel elérkeztem az előadás második részéhez ehhez, eh, nevezetesen ahhoz, hogy eh, a felülről jövő és az aluljóról jövő eh, kezdeményezések között egy kiegyensúlyozott, egy egyensúlyi helyzetet kell megtalálnunk. A hálózat menedzser figyeljen oda a helyi kérdésekre is, a koordinációs bizottság véleményére, vagy a nemzeti szervek véleményére. E, tehát e, ami a bizottság javaslatait illeti, szerintünk e, itt lehet bizonyos eredményeket, illetve lehet bizonyos előrelépést és javítást eszközölni például a helyi szinten meghatározható paraméterek, illetve a network repülőtér, tehát a hálózati repülőtér definíciója szintén zavaros. A koordinációs bizottság pedig lehetővé veszi a résztvevők szerepét, ugyanakkor csak megfigyelő jelleggel bizonyos szereplők részvételét. Eh, a helyi szabályok eh, rugalmas alkalmazása szerintünk továbbra is fontos lesz. Ez az egész rendszert eh, ez az egész rendszert rugalmasabbá teszi. A feltétel persze az, hogy legyen ez átlátható. A repülőterek megérdemlik ezt a rugalmasságot, vannak bizonyos szankciók, amelyek őket sújtják, illetve ezek a kötelezettségek például Eh, az éjszakai közlekedéssel kapcsolatban. Eh, a napi eh, működtetési kihívásokat a repterekre kell bízni, nem kell minden Brüsszelből elintézni. Tehát a helyi résztvevők, akár állami szerveken, akár pedig helyi koordinációs bizottságokon keresztül döntsék el ezeket a helyi szabályokat. Beszélhetünk a Milánói repülőtérről, repülőterekről is, Eh, a Linate repülőteret Milánóban teljesen zsúfolt repülőtérként eh, nevezték meg. Ez gyakorlatilag rendelettel történt. Egész egyszerűen ennek egy oka volt eh, az egyetlen oka az volt, hogy van több repülőtér is, Malpensa és Bergamo is. A Malpensa repülőtér egy olyan projekt, amelyet a parlament is szponzorált, illetve a többi többi Európai Uniós intézmény. Tehát ott elég sok kapacitás van még a Malpenzai repülőtéren. A trösztelenes hatóságok hoztak egy érdekes döntést, amelynek értelmében lehetetlen ezeket egymást helyettesítő repülőterekként megnevezni. A, a Milán-Linate-Róma vonal kivételével Fontos az, hogy, eh, hogy itt egy eh, ajtótól ajtóig szolgáltatást nyújtanak, nem pedig eh, várostól városig szolgáltatást. Ez a különbség. De hadd provokálják most egy kis vitát. Olaszországban is egyre kevesebb az állami pénz. Ugyanakkor Olaszország egy olyan ország, ahol befagyasztották most már több mint tíz éve a reptéri díjakat, és eh, ezt csak az inflációhoz igazították hozzá. Olaszországban átlagosan tíz év kell ahhoz, hogy eh, az 50, egy 50 milliónál nagyobb befektetést eh, végrehajtsanak. Természetesen innentől kezdve nehéz versenyképességről beszélni. Egy ilyen helyzetben meg kell találni a módját annak, hogy hogyan finanszírozzuk az infrastruktúrát, és mindjárt be is fejezem elnök úr, mert hallom, hogy kopog, és szeretném kérni a parlamentet arra, hogy a kereskedelemből származó bevételeket részben legalábbis a reptéri infrastruktúra fejlesztésére szállják, ahol ténylegesen ahol ténylegesen van zsúfoltság, például a heathrow az valóban a, az utasok javát szolgálná, illetve helyettesítenék ezek az új pénzek az elmaradó állami pénzeket. Az elnök úr, az elnök úr leállította, sajnos a végét már nem hallottuk. Thank you. Köszönöm nagyon nehezemre esik már a képviselőket is megrendszabályozni, e, még nehezebb a vendégeinket, de kénytelen vagyok megtenni. Ugyász úrnak van-e valami meglátása? E, öt percet félretettünk önnek, de beszélhet a végén is, ön dönti el. Eh, dibattito di Nos, a mai vita rendkívül érdekfeszítő volt. Kevés a rendelkezésre álló idő ahhoz, hogy minden szereplő véleményét meghallgathassuk. Ezért már szerveztünk egy korábbi meghallgatást Gezine Meissner kollégával együttesen, mely meghallgatáson részt vett Simpson elnök úr is, és ez lehetővé tette, hogy a szereplőknek több idő álljon rendelkezésükre. Egy másik találkozóra is sor került az árnyék jelentéstevőkkel, annak érdekében, hogy megvizsgáljuk, mi is a jelenlegi helyzet. Úgy vélem elmondhatom, hogy ebben a tapogatódzó időszakban néhány észrevételt megoszthatok önökkel, van, olyan néhány, van néhány olyan pont, amivel kapcsolatban egyetértés alakult ki, például a másodlagos piaccal kapcsolatosan, amelyet elfogadnak és akarnak, gyakorlatilag az összes szereplő kívánatosnak tartja ezt az eltáthatóság szükségessége, valamint a koordinátorok függetlensége egy másik olyan elem, amelyre utaltak a ma délutáni vitában, ez szintén erős egyetértésre talált. A résidők másodlagos piacának az a célja, hogy a mobilitás javuljon a résidők vásárlása révén, tehát ez bizonyosan nagyobb mobilitást eredményez, éppen ezért ezt pozitívan ítéljük meg. Hasonlóképpen a koordinátorok függetlenségét is. Gyakran el kell, hogy mondjuk, hogy megtapasztalhattuk, hogy a koordinátorok felsőbb utasításokat követnek, az érintettek egy része erőteljesen befolyásolja a koordinátorok tevékenységét. Tehát fontos funkcionális elkülönítésre van szükség. A koordinátorok, az érdekelt felek, a légitársaságok és repülőtérkezelők között. Ez bizonyosan egy olyan elem, amely előnyös lesz a rendszer szempontjából. Ami a kapacitások jobb kihasználását illeti a repülőtereken, itt különösen utalnék a slot felhasználási küszöbök emelésére 80-ról 85%-ra, valamint a minimális széria hosszúság növelésére 5-ről 10-re, illetve 15-re a nyári, a téli, illetve a nyári időszakban. Nos, ezzel kapcsolatosan igencsak eltérő véleményeket tapasztalhattunk meg. Vannak olyan érdekek, amelyek a múltban jöttek létre, illetve jogosultságok, és ezek továbbra is fennállnak. De attól kezdve, hogy a Nemzeti Légitársaság monopóliumot kapott a saját légtere fölött, és mostanáig, amikor is a szabadpiac fejlődött ki, ahol is a szereplők már nem állami társaságok, hanem magántársaságok, Nos, most már sokkal több versenytárs lépett színre a légiközlekedés területén. Nos, azt hiszem, hogy nagyon fontos, és ez is napvilágra került a vita során, fontos az, hogy kijelentsük, hogy nincsen résidő meghatározás. Ki és valójában a résidő? Az adott tagállam mi? A repülőtéré? Vagy ne talán a régióé? vagy az Európai Unióné. Ez tehát egy kérdés, amire választ kell adnunk, ezt meg kell oldanunk. Tehát itt a jogi problémát kell megoldanunk, és ez kapcsolódik a résidőkhöz való jogokhoz, hiszen elképzelhetetlen, hogy ezt a kérdést úgy kezeljük, hogy egész egyszerűen a jellegi helyzet további fennállását szorgalmazzuk. És zárszóként, mert szeretnék az nekem kiadott időkeretek között maradni, elnök úr, Tény az, hogy 2030-ig a régi közlekedésben a forgalom megkétszereződik, tehát hogyha meg akarjuk ragadni ezt az alkalmat, ami a gazdasági növekedésre ad esélyt, valamint munkahelyeket teremthet, hiszen itt 60 ezer új munkahely teremtése forog kockán, és a gazdasági nehézségek időszakában ez mindenki számára egy kedvező elem kell, hogy legyen. Tehát itt egy megfelelő egyensúlyt kell kialakítanunk, bizonyosan nem ö, hátrálhatunk meg ezen kihívás előtt, mert hogyha mi nem adunk választ ezekre a kérdésekre, mások megteszik majd ezt. Hát egyrésztről az európai kontinens gazdasági növekedése megfékeződhet, tehát ez bizonyos egy olyan kívás, amivel szembesülnünk kell, és az is lehet, hogy máshová helyeződnek át ezek a ö, forgalmi csomópontok. Nagyobb környezeti védőintézkedésekre is szükség van. Aztán ö, itt van például a Frankfurti Bíróság ítélete a közelmúltban, amely döntés értelmében éjszaka a légijáratok számát csökkentették. Ez is felveti annak szükségességét, hogy módosítani kell a jellegi helyzeten a szabadpiac elvei tiszteletben tartásával. Nos, még 10 másodperc, akkor egy epizódra emlékeztetnék. Az olasz hajózási törvénykönyv előirányozta az úgynevezett azt a jogot, hogy a kikötőkben és a partmenti területeken, akiknek már volt engedélyük, azok továbbra is élhettek ezzel az engedéllyel az adott területre vonatkozóan. Nos, a tagállami bíróságok és az Európai Antitrust ezen jogszabály felfüggesztését, illetve hatályon kívül helyezését szorgalmaztat. Tehát, hogyha mi ezt nem tesszük meg, akkor más szereplők fogják ezt ránk kényszeríteni. Tehát az Európai Parlament és az európai intézmények a jó egyensúlyra kell, hogy törekedjenek, és a bizottságtól is áldozathozatalt kérnek, hiszen túlságosan sok felhatalmazáson alapuló jogi aktus szerepel itt, ezek egyrésztről le kellene mondani. Köszönöm. Négyen szeretnének, öten szeretnének eh, beszélni. Mrs. Foster, Mrs. Lichtenberg. Gonna... Lezárom a listát, nem? Kokúr is mégis. Egy percük van. Tényleg, komolyan. Egy percet kapnak. Fidanza úr. Grazie, Presidente, mi Köszönöm, elnök úr. Nem fogom kommentálni a vitát, hiszen ezt majd meg tudjuk tenni később is. Nos, az első téma a résidő sorozatokkal kapcsolatosan. Kán úrhoz fordulnék elsősorban. A, az előadásból megértettük, hogy mely operatív nehézségekkel szembesülnek az ágazati szereplők ezen új kiosztási rendszerrel szemben. Jó lenne, ha hangsúlyt helyeznénk az esetleges új nehézségekre is, illetve az új belépők nehézségeire, hiszen itt történeti jogokról van szó, éppen ezért nehéz az új résidő megszerzése. Tehát ez egy új nehézséget jelenthet az új belépők számára, egy plusz nehézséget azokhoz képest, akik már az ágazatban dolgoznak. Folks úr, a szankciókkal kapcsolatosan Nos, a reservation fee-vel a helyzetünk komplikálása helyett inkább a szankciókon kellene gondolkodnunk. Esetlegesen ezeket a szankciókat, amelyeket a tagállamok határoznak meg, úgy kellene alkalmazni, hogy egyrésztről a légikikötők infrastruktúrájának javítására fordítják ezeket. Nagyon érdekes volt Baroncsi úr által felvetett provokáló megjegyzés. Itt nem a szlotok pénzügyi piacák létrehozásáról van szó, de a szlotok javítása nem egyedüli válasz a kapacitások problémájára, a kapacitásokat kell javítanunk. Come on guys, you gotta help me. Gyerünk emberek, segítsenek nekem, csak egy percük van, Sassoli úr. Egy perc. Van itt egy kis programocska, a Radar 25 címmel. Ez itt lehet látni a teljes légi forgalmat az adott jelen pillanatban az egész világon. Első ízben, amikor megnyitja valaki, akkor ez egy euróba kerül, és ez egy félelmetes érzést kelt, mert Európában a légi, közleg, a légi forgalom hihetetlenül intenzív és ez még inkább igaz lesz tíz év múlva, vagy akár húsz év múlva, és éppen ezért már most el kell gondolkodnunk ezen. Ez a csomag, ez az én frakcióm, a szocialista frakció iránymutatása, hogy ezt a csomagot az Európai Parlamentnek javasolnia kell, hiszen ez elengedhetetlen, az európai polgárok biztonsága szempontjából. A másodlagos piac problémája. Egyetértünk a koordinátorok problémájával, a jelentéstevők tehát lépjenek előre ezen témaköröket illetően. Van egy nagyon fontos igény, kérem, hogy ne állítson meg elnök úr, európai szabályokra van szükség, amelyek mások javára is szolgálnak majd Kán úr. Európán kívül is, hiszen a légiközlekedés Európára összpontosul, de másoknak is meg kell változtatniuk magatartásukat, csak így alakulnak majd ki nemzetközi sztenderdek, és így Európa is bizonyosan hasznos lesz. Köszönöm. Ja, danke, ich werde jetzt versuchen, das... Meissner asszony, megpróbálom, hogy most az észak-európaiak is kicsit kiegyenlítsék ezt a meccset. Nos, tehát itt nem arról van hogy a lég, hogy itt a légitársaságokat vagy a repülőtereket akarjuk idegesíteni. Itt a 10 hetes, 15 hetes javaslat is felmerült, a 10 hét, illetve a 80-20 összekötése az esetlegesen eredményt hozhatna? Oh, you're a hero, Jazine. Thank you very much. Mrs. Foster, one minute. Foster asszony, egy percre. Igen, köszönöm szépen. Én sajnos nem tudok ennyire rugalmas vagy röviden fogalmazni. A lényeg az, hogy több kifutópályára van szükség, Tehát ez azt jelenti, hogy oda kell figyelni arra, amire oda kell figyelni, ami a 85-15-öst illeti, 85-15-öt egyetértek, egyetértek a panelistákkal, aztán a másodlagos kereskedelem teljes mértékben támogatom azt, uh, amit, ami elhangzott, hiszen a szlotok 99%-a szabadon, szabad kereskedés tárgyát képezi. koordinátorok elvégzik a feladatukat, nem minden reptérrel van probléma, azonban vannak repterek, amelyek problémásak, és azt hiszem, hogy ezekkel kell foglalkozni, illetve az ott felmerülő problémákat, ami pedig a visszaéléseket illeti. Nos, nem hiszem, hogy ez széles körül lenne, Viszont van némi visszaélés, és itt kell a koordinátorok szerepét megerősíteni, és akkor előre léphetünk. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, Lichtenberger asszony. Rosszul beszélek, mert úgy esetleg még egy plusz percet kaphatok, elnök úr. Mindig is így van, de maguk mindig két-három percig beszélnek. Nem? Németül folytatom. Számomra felmerül egy kérdés, amelyet már Ujjasz úr is megemlített. Ki is valójában a szlot, a résidő, kinek van lehetősége kétség esetén megnyitni egy tőzsdét, egy kereskedést a résidőkkel? Ez a lényeg. Természetesen, és ez lenne a kérdésem a legutóbbi előadókhoz is, hogyha lenne egy ilyenfajta trading, akkor ez egy megoldást jelentene a problémára, igen vagy nem, és ha igen, akkor ki az, aki nek lehetősége van egyáltalán ilyen tradinget kezdeményezni, honnan jön ez. A legutóbbi meghallgatásnál meghallgathattuk ezeket a nagy referátumokat olasz szakértők részéről, ők nagyon nyomatékosan felvetették ezt a kérdést. A teljes pénzügyi piac abból el, hogy olyan dolgokkal kereskednek, amelyekkel nem is rendelkezik senki, és nem is rendelkezhet. Tehát ennyiben ez lehet egy akadály, de jogi szempontból hogyan látják, ki lenne az, aki kereskedhet? a résidőkkel. Mr. has give up his right for speaking so that Mr. Grosh can have... Grosh úr kap 30 másodpercet. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, egészen rövid a kérdésem. A légitársaságokról van szó, tehát a Heathrow-nál, hogyha valaki résidőkkel rendelkezik, és elveszítem a résidőmet, akkor esetleg félig üres repülővel kellene repülnöm, vagy pedig fel kell adnom az adott résidőt. Köszönöm, Grosz úr, jól kihasználta 30 másodpercét. Nézzük. Ki kér még szót? Illetve néz Smith úr, nincs mondandója, Fox úr, hol is van most, hol is van? Igen, két percet kap. Igen, Firenze úr kérdésére szeretnék reagálni. Azt hiszem, hogy a szankció és a slot rezervációs rendszer között van különbség. Spanyolország és Egyesült, az Egyesült Királyság rendelkezik ilyen szankciórendszerrel, és Szerintünk a slot reservation scheme nem szankció, hanem inkább ösztönző, arra ösztönzi a járatok, a légitársaságokat, hogy gyorsan visszaadják a slotokat, tehát a határidő előtt. Az IATA irány mutatásban meghatározott határidő előtt. Ez a láthatóságot biztosítja, hogyha hatékonyan akarják azt utokat felhasználni, akkor, akkor időben vissza kell tenni ezt a, a közös kasszába. Tehát két különböző dologról van itt szó, annyit akartam elmondani, hogy ezzel nem tesznek szert jövedelemre a repterek, a beszedett összegeket a következő idényre kiosztják majd a légitársaságoknak, és megfelelő reptéri illetékekre fordítják, tehát százalékos arányban. Az idő rövid, ezért ennyi a mondandóm. Köszönöm Kán úr, igen, köszönöm szépen, elnök úr, elnézést kérek a kollégáimtól az IATA, IRA e és az IAK-t is képviselem, tehát nem csak az IE-t. as transparent as I can be, Chairman. Megpróbálok átláthatóan eljárni. Finanza úr, ami az új belépőket illeti, nos, azt hiszem, hogy a definíciótól függ ez, hogy hogyan is nézzük a definíciót, hogyha megnézzük a résidőkben szűkölködő reptereket Európában, megnézzük a fapados járatokat, illetve a piacnak ezen szegmenseit, valamint az interkontinentális járatokat, akkor azt látjuk, hogy nagyon sokan bejutottak a zsúfolt repterekre is, tehát szerintem a 80 20-as szabály a jelenlegi sorozat meghatározással nem akadályozza a piacra való hozzáférést. Lehet, hogy vannak olyan repterek, amelyekre nehéz bejutni, mert kevés a részidő, de általánosságban azt kell, hogy mondjam, hogy a piac nem szenvedte meg a jelenlegi rendszert. Szoszolis úr, igen, változni kell. Egy világrendszerről van szó, évtizedeken keresztül jól működött, és mindenütt elfogadott. nagyon óvatosnak kell lennünk akkor, amikor regionális kezdeményezést próbálunk kialakítani, és csak reméljük, hogy a világ majd követ bennünket, nem vagyok ebben annyira biztos. Tehát óvatos lennék ezzel szemben. Gross hogy le az üres járatokat elindítanám-e? Nos, lehet, de nem vagyok abban a helyzetben, hogy a légitársaság nevében szóljak. Azonban ami a résidőket illeti, nagyon óvatosnak kell lennünk, amikor olyan javaslatot fogadunk el, amely még nagyobb ösztönző erőt jelent. Elnézést kérek a kicsit diplomatikus válaszért, de ennyit tehetek most. Köszönöm, Matthews úr következik két percre. Igen. Azt gondolom, hogy a slot rendelet az egy jó dolog volt főleg a növekvő légitársaságok számára mi hasznot húztunk ebből, és ahogy persze általában lenni szokott, ha egy dolog már több éve működik, akkor érdemes megnézni, hogy lehet-e javítani, módosítani, erősíteni, és a 21. századhoz igazítani. Az EasyJet azért tudott növekedni, mert volt ez a régi rendelet, ugyanakkor az üzleti modellek változnak ahhoz, hogy tovább növekedhessünk, a modern rendeletre, szabályozásra van szükség. Egyébként nekünk van vesztenivalónk akkor, hogyha a küszöböket növelik, mert ugyanúgy, ahogy az új légitárságok is könnyebben tudnak belépni, hogyha a küszöbök hogyha a, az új belépő kedvezmények nagyobbak, mi pedig hát nehezebben tudjuk megtartani a résidőket. Baronicsi úr kap szót, két perc. Én röviden fogok beszélni. Lichtenberger asszony kérdésére reagálva, hadd emlékeztessek arra, hogy az ETS során játszott szerepében arra szavazott, hogy az ETS kereskedelmi rendszer bevételének egy, egy része infrastruktúrára lehetne költeni, miért ne lehetne ezt megcsinálni most? Nos, mondja az elnök, azt nem kaptuk meg azt a választ, hogy kinek a tulajdona a slot, illetve a 10 hét helyett 5 ez a két kérdés az, amire nem kaptunk választ. Ki a tulajdonosa a szlotoknak? Hogyha megkérdezném, akkor valószínűleg öt különböző választ kapnék az öt szakértőtől. Ki a tulajdonosa a szlotoknak? És mi van a 10 hét, a 15 helyett? akkor eh, hadd beszéljek én a szlotokról. Eh, nos, eh, a résidő kihasználásából származó bevételeket a légitársaságok kapják, és csak úgy, mm, ugyanúgy a légitársaságok kapják azt is, hogy ha eladják a szlotot, ez persze jogi értelemben nem feltétlenül szlot tulajdonosságot jelent, de azért sok szempontból hasonlít rá. Meg lehet vizsgálni, hogy 15 hét helyett 10 hét legyen, igen, de a legtöbb eh, sorozat az egész idényre eh, szól. Nyilván vannak olyan eh, szériák, amelyek rövidebbek ennél, tehát meg lehetne nézni nyáron a 10 hetes szériát és Boldvin úr. Röviden, arra a kérdésre akarnék válaszolni, hogy ki a tulajdonosa a résidőnek, és én teljesen egyetértek azzal, amit Smith úr mondott gazdasági szempontból, politikai szempontból pedig az a válasz, hogy önök a tulajdonosai a szlotoknak, önök mint jogalkotók, mert önök szabják meg a, azokat a szabályokat, amelyek alapján a résidőt elosztják. Remélem, ügyesen vagy okosan élnek ezzel a hatalmukkal. Eh, nos, akkor a parlamentnek nagyon sokkal tartoznak a légitársaságok, ugye ezt mondja? Mindegy, eh, menjünk tovább. Köszönöm az első szakértői panelnek eh, ezt a munkát, és cseréljünk. Most pedig akkor a kevésbé vitatott téma a földi kiszolgálás következik. Next panel which includes Dimitri de Bounonville, Dimitri de Bounonville, Anna Colmas, Navas Garcia. Can I just remind members as well that... Emlékeztessem a képviselőket arra, hogy eh, ennek a javaslatnak egyes részeivel a foglalkoztatási bizottság foglalkozik, valójában a szociális körülmények, munkakörülmények, ezek a foglalkoztatási bizottságra tartoznak. First of all, it's, Miss, it's Dimitri de... Először Dimitri de Bournonville következik. Who again needs access to a one and only laptop. Neki is hozzá kell férni az egyszem laptopunkhoz.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 A javaslat összefoglalását most mellőzöm, hiszen ezzel valószínűleg tisztában vannak. A kérdésekre szeretnék szorítkozni. Mi szerint szerintem a bizottság javaslata a hatékonyságot, a biztonságot, az ellenállás növelie, az ellenálló képességet. Igen, ez a válaszom de azért vannak megjegyzéseim, technikai jellegű kitételek ezek, hiszen jogász vagyok, tehát inkább technikai szakértőként szólok. A harmadik általános megjegyzésem az, hogy ahogyan önök is bizonyára tudják, a földi kiszolgálás továbbra sem szabályozott, a két milliónál kevesebb utast kiszolgáló repterek, illetve a kevesebb mint 50 ezer tonnát szállító repterek esetében. Kivéve a szabad földi kiszolgálás megválasztása, Alapvetően a versenyszabályokat kell figyelembe venni, amelyek a szerződésben vannak. Ami a hatékonyság kérdését illeti, szeretném elmondani, hogy a jóváhagyási folyamat, illetve a pénzügyi feltételek tulajdonképpen megfelelnek annak, mint, amikor, mint aminek a légitársaságnak eleget kell tenni akkor, amikor ö, tanúsítványt kér, engedélyt kér, tehát a nemzeti ö, légi hatóságok, közlekedési hatóságokhez kell fordulniuk. Ezen kívül a jóváhagyás 5 évre való korlátozása lehet, hogy meglepő, de tulajdonképpen a légitársaságok esetében nincs ilyen korlátozás, illetve fölmerülhet a kérdés, hogy miért kell ezt korlátozni, figyelembe véve azt, hogy a földi kiszolgálókat a nemzeti hatóságok ellenőrzik rendszeresen. Bizonyára önök is tudják, hogy a földi kiszolgálási piachoz való hozzátér, hozzáférés nagy eltéréseket mutat. A földi kiszolgálók tenderezési folyamaton kell, hogy részt vegyenek, amelyet a rendelet tervezet értelmében ö, rendeznek meg. Vannak szerződés odaítélési kritériumok, és a jelenlegi kiszolgáló támogathatja a kérelmet. És végül a tenderezési eljárás keretében a fellebbezést meg lehetne gyorsítani, tehát föl lehetne gyorsítani az adminisztratív eljárást az első fázisban, és így az új belépők szembeni korlátokat csökkenteni lehetne. Bizonyára önök is hallották, hogy jogi eljárás alá esett például a brüsszeli reptér, és így a földi kiszolgálás tenderezését befagyasztották. A túlságosan konkrét minőségi szabványok megfogalmazása korlátozhatja a földi kiszolgálók közötti versenyt az árak tekintetében, és ezen kívül a minőségi szabványokat tiszteletben kell tartaniuk a légitársaságoknak is, nem csak a földi kiszolgálóknak, ez pedig a légitársaságok utasokkal szembeni felelősségét növeli. Tehát a földi kiszolgálók és a biztosítók valószínűleg magasabb kárigényekkel kell, hogy szembesüljenek majd a légitársaságoktól, és a jelenlegi szerződések újra tárgyalását kérhetik, majd különösen a felelősség vonatkozásában. to aviation security rules, uh, in particular with reference to a szabályozott hatóság státuszát emelném még ki, és végül szeretném elmondani, hogy a hatékonyság, illetve a munka törvénykönyvének való megfelelés nagyon fontos, illetve folyamatosságot kell biztosítani a földi kiszolgálásban,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 az úgynevezett ingatlan tevékenységek esetében is konkrétabb megfogalmazásokra és definíciókra van szükség. Elnök, köszönöm szépen. Anna Kolmász következik. Anna, five minutes, please. Lengyelországból jött. Panie, e, da posiedzenie komisji. Köszönöm. Köszönöm, hogy e, meghívtak, lengyelül beszélek. és szeretném ismertetni a lengyel hatóság véleményét. Mi leszünk az a hatóság, amelynek feladata lesz ennek a rendeletnek a végrehajtása Lengyelországban, tehát itt a jogi keretről beszélnék, illetve a már most létező jogi keretről Lengyelországban. Az Európai Bizottság által javasolt rendelettervezet célja az, hogy jobban kihasználjuk a különböző európai országokban a reptéri kapacitásokat. Jobb minőséget akarnak elérni a földi kiszolgálásban, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy jobb vagy megnövekedett kapacitást eredményez az egész légiközlekedésben az új kötelező engedélyezési rendszer, amely eh, a földi kiszolgálás eh, eh, területén érvényesül, az azt jelenti, hogy ha egy vállalkozás engedélyt akar keresni, kapni mondjuk pénzügyi szempontok alapján, vagy hírneve alapján, akkor ezt megteheti. E, interpretáció. Hát pontosítani kell, hogy e, ne legyen túlságosan sok követelmény. A rendszer kiegyensúlyozottságát illetően egy tagállamnak lehetősége kell, hogy legyen arra, hogy a handling keretében egy másik tagállamban tevékenykedjen. Aztán az engedélyek elismerése az EU-ban. Ez rendkívül uh, egyetemes téma, és eh, segíthet azon társaságok szemére, amelyek különböző tagállamokban kívánnak tevékenykedni. Az utasítások, az engedélyek kiadását illetően természetesen itt még további pontosításokra van szükség. Aztán a végrehajtást illetően nagyon sok kérdés nyitott még, hiszen mi ö, lengyel ö, államként szintén nagy kétségeket fogalmaztunk meg ezzel kapcsolatban, aztán azok, akik szolgáltatók, ugyanazt kell, hogy teljesítsék, mint azok, akik a handlinget akarják végrehajtani, nagyon ellentmondásos ez a handling téma, nagyon sok megbeszélésre lesz még szükség, és valamennyi érdekeltet meg kell hallgatni, akik a, a földi kiszolgálás területén tevékenykednek, például a kockázatokat illetően, a versenyképességet illetően, amely jelenleg a tagállamok hatáskörébe tartozik aztán az adott kérdések eddig érvényes szabályozásait illetően is. A tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy kiegészítő szabályokat hozzanak, monopólium, védelem, az ár megállapítás, a különböző infrastruktúrák használata területén, illetve ezen használat díjait illetően. Nagyon sok administratív teherrel is jár mindez a repülőtér kezelő szemére és a szolgáltatók szemére egyaránt. Talán a piacra kellene hagynunk ezen területek szabályozását, és a piacot kellene megkérdeznünk azt illetően, hogy milyen igényei vannak, és meg kell néznünk azt is, hogy a felhasználók számára mi a legoptimálisabb. A bizottság azt az igényt is jelezte, hogy új szolgáltatók léphetnek színre. Hogy ez meddig terjed, majd azt meg kell vizsgálnunk, hogyha az irányelv jelenlegi formájában számunkra jobb megoldás. Nos, a földi kiszolgálás minőségének javítása. Jó emlékeztetni arra, hogy a minimális standardeket valóban végre is kell hajtani. De ezen standardeket az egyes szervezeteken belül is figyelembe kell venni. Az Európai Unió szintjén a harmonizáció talán nem terjed olyan messze, mint ahogy eredetileg gondoltuk. Most pedig összefoglalásként az Európai Bizottság által megfogalmazott célok nagyon világosak, megfelelőek. Hallottunk elképzeléseket azt illetően is, hogy a légi közlekedés hogyan fog tovább fejlődni a teljes csomag kapcsán, de azok az eszközök, amelyek ahhoz kell, hogy hozzásegítsenek, hogy elérjük azt a célt, nos, ezekről még beszélnünk kell. Talán deregularizációra van szükség, az administratív terheket mindenképpen korlátozni kell a piaci szereplők számára. Köszönöm. Carlos Navas Köszönöm, Carlos Navas Garcia következik. A repülőtér szolgáltatások szövetségétől. Airport Services Association. Thank you very much for your invitation. Köszönöm a meghívást. Én az Aszának vagyok a képviselője. Mi képviselők a legtöbb földi kiszolgálót. A független azt jelenti, hogy nem állnak fölöttünk légitársaságok vagy repülőterek. Azt szeretnénk, hogyha a független légi kiszolgál, a földi kiszolgálók helyzetét javítanánk. Jelenlegi irányelvnek a fő kedvezményezetjei vagyunk. Jobb, alacsonyabb árak és jobb minőség lett az eredménye a jelenlegi irányelvnek. Néhány megjegyzést kell tenni a javaslattal kapcsolatban. Először is a légitársasági csomaggal kapcsolatban. Nem szeretnénk, nem törülünk annak, hogy a földi kiszolgálás ebben a csomagban tartozik, mert a két dolog az nem függ össze. A földi kiszolgálást szabályozni kell akkor is, hogyha a másikat nem sikerül, vagy attól függetlenül kell szabályozni, most pedig nem ez történik. Az Európai Bizottság szerint a földi kiszolgálás költségei a légitársaságok költségeinek 5-12%-át jelentik. Hangsúlyozni kell, hogy a földi kiszolgálás ténylegesen 3-6 százalékot jelent, tehát ez nem viszi fel a repülőjegyek árát, illetve ami felviheti a repülőjegyek árát, azok az előírások, amelyek a személyzetre és annak kiképzettségére vonatkoznak. Az Európai Bizottság szerint a késések 70%-át a földi problémák okozzák, azonban ezek nem feltétlenül földi kiszolgálási problémák. Az Eurokrontról statisztikái valójában a földi kiszolgálást csak az esetek 5%-ában hibáztatják a késésekért. Mi a self-handlingnél a restriktív definíció hívei vagyunk, ami azt jelenti, hogy a szövetségi partnerekre is vonatkozzon, különben kicsi lesz a piac. Majdnem minden légitársaság szövetségbe tartozik. Mi egy korlátozott self-handling jogot szeretnénk látni, a jelenlegi szabályok nem realisták, és nem reálisak, és egyébként hatástalanok is, mert nem végeztek hatástanulmányt ezzel kapcsolatban, tehát nem is érthető a szabályozás és ez a piacon bizonytalanságot fog eredményezni. Azt is szeretnénk, hogyha a jelenlegi piac belépési e, módszerek közül a hamis self-handling license alkalmazását betiltanák. A bizottság erre javaslatot tett. A koordinációs szerepe a repülőtereknek, mi értjük, hogy mit akar az Európai Bizottság, de úgy gondoljuk, hogy meg kell különböztetni azt a repülőteret, amely eh, földi kiszolgálást is végez, e, e, tehát ebben az értelemben a mi versenytársunk, nem akarjuk, hogy a versenytársunk szabályozna, szabályozzon bennünket, független hatóság kell, mert különben nem alakulnak ki tisztességes versenyfeltételek nem szeretnénk, hogyha versenytársaink megbírságolhatnának bennünket minden héten. A jogi elkülönülés ez megint csak a tisztességes versenyfeltételekhez tartozik, témakörébe tartozik. Úgy tűnik, hogy az Európai Tanács ellenzi a bizottság javaslatát. Itt a tényleges kontroll kérdése a fontos, illetve annak a megtiltása, hogy ne lehessen keresztfinanszírozni, ehhez az elszámolás megkülönböztetése, illetve elkülönítése szükséges. A jelenlegi rendszer ebből a szempontból nem kielégítő a jogász kollega beszélt arról, hogy a légitársaságnak nem kell e, versenyeztetni a szerződéseket. Szerintünk ez e, maga a diszkrimináció, és ezzel a diszkriminációval az Európai Bizottság nem foglalkozott. A földi kiszolgálók száma, e, a bizottsági javaslat nem indokolható, a nagy légi kikötőknél, 10 millió fölötti forgalmat generáló kikötőknél legalább három földi kiszolgálót ír elő a bizottsága, az 5-től 10 millióig eh, terjedő reptereknél ilyen előírás nincs. A személyzet átadás, ez egy reális lehetőség, de két feltétele van. Minden eh, földi kiszolgálóra kell, hogy igaz legyen, ne csak a függetlenekre, illetve eh, az alapvető munkavállalói jogokat kell, hogy figyelembe vegyen, pedig az összes munkavállalói jogot nem értünk egyet az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal, amely egyenlő jogokról beszél. Egyenlő jogok azt jelentenék, hogy a jegyeket kellene vásárolni a földi kiszolgáló utaztatásához, miközben a légitársaságok a saját kiszolgálóiknak ingyen jegyet adhatnának, ha van hely. A személyzet átadási mechanizmusok ilyen alakulása növelni a költségeket. Ami a tender szabályokat illeti, a repülőtér használók bizottságának szűkre szabott szerepét szeretnénk látni, mert domináns szerepe van a repülőtérnek, és éppen ezért torzíthatja a versenyt. Köszönjük, hogy a bizottság arra törekszik, hogy a tender szabályokat tisztázza. Köszönjük Garcia úrnak. Szászára úr, Zászada úr. 5 percet kap. Dziękuję bardzo. Bardzo chciałbym podziękować. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a szakértőknek az érdekes állásfoglalásokért. Számomra nagy jelentőségű, hogy valamennyi résztvevő álláspontját meghallgathatjuk, azokért, akik a repülőtereken tevékenykednek, azokat, azokért, akik szakmai szervezeteket képviselnek, és az egyes tagállamokért. Mindenkinek más-más az érdekes, más-más a nézőpontja, amelyel ezt a dokumentumot vizsgálja. Ez természetesen attól függ, hogy kinek mi az érdeke, számunkra nehéz ezeket a különböző álláspontokat összhangba hozni. Különböző ágazatokról van szó, a földi kiszolgálás és a repülőterken a szolgáltatók. Itt nagyon különböző ágazatokról van szó, a repülőtereken különböző ágazatokat érint ez a dokumentum. Itt több mint ezer embert foglalkoztat ez az ágazat, nagyon sok emberről van tehát szó. Számomra nagyon fontos volt két szó, a deregularizáció és a liberalizáció. Nos, ezen két fontos megközelítés eh, esetében eh, ez megfelel az Európai Unióban a közlekedési szegmens fejlődésének. A kérdésem, hogy Eh, ez valóban, ez a dokumentum valóban megjeleníti az Európai Parlament álláspontját, tehát a deregularizáció és a liberalizáció tekintetében. Itt két eljárásról van szó. A ö, vállalatok ö, kiválasztása az gyakran világos és látható folyamat. A kereskedelmi partnert szabadon kell megválasztani, hogy lehetséges legyen a megfelelő verseny, és lehetséges legyen a visszavonás, hogyha a kritériumok nem teljesülnek, és ezzel kapcsolatban van némi fenntartásom. Aztán a rendszer, a deregularizált vagy a liberalizált rendszer egyáltalán lehetséges ez? ezáltal megnehezít, elkerülhetjük, hogy megnehezüljön az európai repülőtereken a helyzet. A szabad földi kiszolgálás bármiféle korlátozás nélkül és egy megerősítési rendszer, amely a biztonsági kritériumokon alapul, melyek európai sztenderdeken nyugszanak. Aztán itt átláthatóságra is szükség van, és nem szabad diakat kérni a központi ellenőrzési rendszerhez való hozzáférésért. Egy olyan rendszer, amelyben, amelyért a ö, kezelő repülőterek felelősek. A földi kiszolgáló szolgáltatások koordinációja nagyon fontos, illetve ezek biztonsága úgy szintén fontos, talán utópia ez nem. Nagyon sok repülőtéren így működik ez a világon, mint például Japánban. A japán delegáció halelnöke megerősítheti ezt. Mit tehetünk most? Utaljuk vissza a szöveget a bizottsághoz, mint ahogyan a legtöbb árnyék jelentéstevő kolléga óhajtja, vagy egész egyszerűen a tartalmát kell oly módon módosítani, hogy ez jobban megfeleljen elvárásainknak. Szerintem tegyük meg ezt az erőfeszítést. A dokumentum sok jó megoldást is tartalmaz, mint minimum követelmények a minőséget illetően, közös engedélyezés európai szinten és egyéb eljárások. Amit tett a bizottság, bizottság közé tett, az egy lépés a helyes irányba, de jobb lenne mindent egybevetve, hogyha lehetővé tennénk ezt a lépést, hiszen ez az utasok számára is javítaná a helyzetet. Uh, Köszönöm szépen, sokan kértek szót. Szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy egy perces kérdésekre van lehetőség. Mannúr az első hozzászóra a foglalkoztatási bizottságtól. Köszönöm szépen elnök úr, találom, hogy elválasztottuk a hatáskört a foglalkoztatás és a közlekedésügyi szakbizottság között, de aztán a bizonyos dolgokat együtt kell majd elintéznünk. Innen adódik a kérdésem. Garcia úr, itt arról is szó volt, hogy egy rendelet túlságosan sok az európai szintű szabályzás szempontjából. El tudja képzelni, hogy a szubszidiaritás elvét alkalmazzuk a repülőterek különböző sajátosságaihoz alkalmazkodva. Tehát csak egy irányelvre lenne szükség ez talán a megfelelően a földi kiszolgálók számára, és aztán a második kérdés, a bizottság javasolta, hogy a személyzet tekintetében két napjánő idő elegendő, a magas szakképzettségre mindenképpen szükség van, mi az önök válasz erre a témára, és aztán a kiszolgálók száma háromra kell, hogy növekedjen, talán még több, sokkal többre. Különböző álláspontok vannak a tagállamokban és a repültereken. Mi a válaszuk erre a kérdésre? Köszönöm, mindenki egy percet kap. Fleckenstein úr, szó. Ja, Elnök úr, tisztelt kollégák, először is sajnálom, hogy az európai szakszervezetek részéről senki nincs itt szakértőként, mert ez a terület bizonyosan nagyon erősen érinti a munkavállalókat, mint ahogyan 98-ban is megmutatkozott, hogy milyen erős kihatásai voltak ennek a szabályozásnak. Aztán itt valóban megtörtént a két szakbizottság kompetenciájának szétválasztása. Ez az egyik kérdés, amit kedvezően ítélhetünk meg, ez pontosan a minőség kérdése, és az a képzéshez, továbbképzéshez kapcsolódik, ami már nem a mi kompetenciánk, mint közlekedési szakbizottság. Azt hiszem, hogy egy plusz szolgáltató, vagy az a szétválasztás, az unbundling, amiről Garcia úr is szólt, az tovább segít minket abban, hogy valami kedvezőt tegyünk a versenyképesség érdekében, és kedvező kihatásokat érjünk el amit nem láthatunk itt a meghallgatás során mindez idáig. Itt sokan nagyon sok kritikát fogalmaztak meg. Egy dolgot figyelembe kell vennünk, hogyha valóban sikerül, val, hogyha valami segíti a, az ügyfeleket és a folyamatokat, akkor azról beszélhetünk, de ez a váltokat nem károsíthatja. De a vitát ne tereljük ideológiai területre. Vielen Dank, äh, Köszönöm szépen. Fleckenstein urat szeretném támogatni. Nekem is az a véleményem, hogy struktúrális kérdéseket nem lehet elválasztani, mert együtt kell ezeket itt kezelnünk. A bizottság itt egy feltevésből indul ki, amely véleményem szerint téves, azaz, hogy minél nagyobb a repülőtér, annál több szolgáltatóra van szükség, hogy a földi kiszolgálást eredményesen elintézzék. Hogyha nagy repülőtereken vagyok, mint Heathrow, vagy más repülőtereken, ahol akár 8 vagy 9 szolgáltató is van, akkor a földi kiszolgálás nem jobb, mint más reptereken. Tehát minél nagyobb a repülőtér, annál összetettebb az egész földi kiszolgálás, és most ezt még kombinálni nagyon sok, nagyon számú szolgáltatóval, amelyeknek más és más eljárásaik vannak, nos, én ezt nagyon problematikusnak tartom. Tehát véleményem szerint nincs összefüggés a földi kiszolgálás nyújtók számával, száma és a szolgáltatás minőségek között. Hogyha valami nem jól működik, akkor valaki a, mindig a légitársaság elveszett podgyász ablakánál jelentkezik, és nem pedig a földi kiszolgáló ö, ö, szolgáltatónál. És az utolsó dolog, teljes mértékben egyetértek azzal, hogy biztosítani kell, hogy ne legyenek keresztszubvencionálások, tehát mindenképpen szervezeti szempontból el kell választani ezeket a területeket. Mrs. Lichtenberger, one minute, please, Eva. Lichtenberger asszony, egy perc. Mivel ezen vita során nyilvánvalóan nagyon sok uh, id- kérdés vetődik fel az ideológiáról. Most kérdés az, hogy mi a hozzáadott értéke mindennek a fogyasztók számára, mi a hozzáadott érték a repülőtéri vállalatok számára. Mindenre eddig nem kaptunk választ, mert a végkövetkeztetés az, hogy minél több a szolgáltató, annál jobb a minőség. Hát ez mostanáig nem igazolódott be a repülőtereken. Vannak más tényezők, amelyek sokkal fontosabbak ezen összefüggésben. És kiegészítésként volt egy vitánk Kallas biztos úrral a jogalkotási ciklus elején, amikor is a szakbizottság nagy csodálkozásának adott hangot azt illetően, hogy további liberalizációs lépésre lesz szükség, aztán a közlekedési szakbizottságból ezen kritika, amely jöhet valamennyi párt osztott, a bizottság ezt nem vette figyelembe. Mi ennek az oka? Miért nyújtotta be mégis ezt a javaslatot? Köszönöm. Azt gondolom, hogy az Európai Bizottság javaslata az összességében jó, de azért vannak aggodalmaink. E, földi kiszolgálást e, évtizedek óta különböző cégek e, csinálják, és nyilvánvaló, hogy a költségek miatt nem akarnak a lókosztok földi kihezelést csinálni, ezért is alakult ki az a rendszer, ami most van. Miről döntünk? A cégek, hogyha alvállalkozónak adják ki, akkor a saját üzleti modelljüket megvizsgálva a lehető legjobb áron, a lehető legjobb szerződést akarják megkötni. Nagyon nehéz eh, nekünk itt eh, előíró jelleggel eh, eljárnunk, hogy kössük a dolgokat a repülőtér méretéhez, illetve ilyen, ennyi meg ennyi rugalmasságot engedélyezünk. De fogyasztói szempontból, és Lichtenberg asszony utalt a fogyasztókra, azt mondanám el, hogy vannak olyan aggodalmak, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy vannak olyan földi kiszolgálók, akik eltűnnek, amikor valami baj történik, és az ügyfél soha nem tudja, hogy kihez kell e, fordulnia nyilvánvalóan ez e, természetesen elsősorban a földi kiszolgáló és a légitársaság dolga, hogy egymással lejátszák, de alapvetően nézzük meg, e, hagyni kell, hogy az üzleti modell alapján a légitársaságok döntsenek. Jössz asszony, egy perc. Dankeschön, der Kommissionsvorschlag. Köszönöm, a bizottsági javaslatot vissza kell utasítani, ez felesleges és nem célra vezető. Egy harmadik vállalat a földi kiszolgálásnál az nagyobb bérnyomást eredményez, ez nem javítja a minőséget, hiszen a liberalizáció óta ez romlott, mint ahogyan a bizottság is kijelenti ezt. A biztonság értelmében jobb képesítésre van szükség a személyzet esetében, magasabb bérekre és jó koordinációra a különböző vállalatok között, amelyek a repülőtereken működnek. Éppen ezért a szociális kérdést sem lehet elválasztani a közlekedéspolitikai kérdésektől. Miért is nem hívtak meg szakszervezeti képviselőket, felvetődött a kérdés, akik hitelesen beszámolhattak volna arról, hogy mi a helyzet a földi kiszolgálás esetében, és mire is van valóban szükség. Köszönöm. Mr. Gala. Galer úr. Meine Frage an... Köszönöm a kérdésem a panelhez. A bizottság nem rossz előfeltételezésből indult ki? Azaz, hogy 25% a késedelemnek a földi kiszolgásnak tudható be. Ez egy rossz motiváció a javaslat létrejötténél. De az a másik erős hit, amelyet a bizottság képviselői kifejezésre jutatott, nos, mi nem hiszük, hogy a béreknél Glauben eigentlich erschüttern. Was ist ihre... csökkenés következett be. Nos, a másik kérdés, hogyha fennálló engedélyek a szolgáltatás, szolgáltatók esetében, hogyha ezeket nem használják, akkor ez egy utalás arra, hogy egyes területeken nem éri meg ezt a szolgáltatást nyújtani. Navas Garcia ö, hozta fel ezt az érvet, hogy a minimális utasszám növekszik, én legalább 15 millióra gondoltam volna. Ez lett volna a kérdésem. Mrs. Meissner. Meissner asszony. Nem akarom az elhangzottakat megismételni. Egy pont. Az egyik ok ennek a javaslatnak az, hogy nagyobb hatékonyságot és kevesebb késedelmet akarunk. Vannak olyan repülőterek, ahol több mint két szolgáltató van, és ott valóban kevesebb a késedelem, akkor bizonyosan megérni ezt a lépést végrehajtani. Thank you, Mrs. May. Mr. Cock. Ja, meine Frage richtet sich an Herrn A kérdésem az Európai Bizottság képviselőhez, Bononvirhez intézem. Ön elmondta, hogy háromra lehetne emelni a szolgáltatók szemet, ezt nem értem. Ezt le, meg lehet tenni, vagy meg kell tenni? Ezt akkor kell megtenni, hogyha a jelenlegi szolgáltatói kínálat nem elegendő? Pirker úr. Köszönöm, elnök úr valamennyien tudjuk, hogy a szolgáltatások egyik célja az utasok és a podgyászok biztonságos eljutatás A pontból B pontba, és az, ennek az árai megfelelőek, tehát a repülőtér biztonsága az elsődleges, és minden egyéb biztonsági intézkedésnek is meg kell felelni. Hol vannak tehát valóban az előnyök, hogyha bizonyos repülőtereken, ahol minden csodálatosan működött eddig, Két szolgáltató nyújtotta eddig a szolgáltatásokat teljes megelégedésre. Hol vannak annak az előnyei, hogy mostantól három vagy négy szolgáltató fogja nyújtani ezeket a szolgáltatásokat, hogy az utasokat még jobban ö, ellássák és jobb árakon. Én jelenleg nem láttam ezeket az előnyöket, de talán ön ki tudná ezeket fejteni. A második kérdés a repülőtereken, ahol több a szolgáltató, szolgáltató, gyakran még több a probléma, és nem jobbak a megoldások. Meg tudja erősíteni, hogy valóban ez a helyzet, mint a Heathrow vagy más repülőtereken, statisztikák igazolják, hogy nagyobb problémák lépnek fel, mint az olyan repülőtereken, ahol két szolgáltató van, akik kiváló szolgáltatásokat nyújtanak, és nem merülnek fel problémák. Thank you, Mr. Bell. Mr. Gross. Grosh úr, köszönöm elnök úr, egy kis kérdés. Sok ö, dolog már elhangzott, ezt nem ismételném el. A liberalizáció és a bérek összekapcsolás, ezt más területeken is meg lehetett volna tenni, kár, hogy nem történt ez meg más közlekedési területeken. Ott nem aggódtak ennyit a bérek miatt. Tehát hagyjuk ezt a szubszidiaritás elvére, és ö, azzal foglalkozunk, amivel foglalkozhatunk. Itt a különböző bérek esetében ami a szakbizottságot illeti, megnézhetjük Frankfurtban, Münchenben és más helyeken a bérlapokat, és utána folytathatunk objektivitát. A második dolog a továbbképzést illetően, ez a szakbizottság nagyon jó munkát végzett, és nem feltétlenül a szociális szakbizottság, a közlekedési szállítás jelentéstevőjeként ezt megerősíthetem. Mennyi ideig tart egy alapképzés a földi kiszolgálás esetében? A két nap, amit javasolnak, szerintem abszurd. Egy képzés szerintem 5-6 hónapig kell, hogy tartson ezen a területen. Így van ez, vagy nem? Thank you very much, Mr. Lightfried. One minute, please. Lichtfried úr. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Két dolog. Először is hogyha törvény érvényesül, akkor ez nagyon mély szociális és munkajogi beavatkozásokkal jár, ezért csatlakozom a kollégák kérdéséhez, mely szerint miért nem hívtak meg szakszervezeti képviselőt másodszorban. ismerek egy-két nagy repülőteret, amely Európa nyugati részén van, és ott mindent remekül végrehajtanak, amit a bizottság javasolt, az nem működik. Nos, el tudnák-e fogadni, hogy elutasítjuk ezt a javaslatot? Thank you, Mr. Lightfried. I would point out that there are... Szerintem Lightfried úr rámutatnék arra, hogy vannak azért jobb repülőterek az Egyesült Királyságban, mint amelyre ön célzott. I'm just amazed that the reputation of that airport is... Nem is tudom, hogy e, e, noha nem jó ez a repülőtér, miért ilyen világhírű. E, megkérem a képviselőket, illetve a vendégeinket arra, hogy válaszoljanak. Baldwin úr is válaszolat. Egyébként nem kell válaszolniuk, max. két percet kapnak. Budonvil úr? Um, the question has been asked. Azt a kérdést tették fel nekem, hogy mi lesz a hozzáadott érték a végfelhasználó számára. Nos, én hasznát látom annak, hogyha az Európai Bizottság minőségi minimumokat írna elő, amely lehet, amely lehetővé tenné az utasok számára, hogy keresettel éljenek, vagy panaszsal éljenek a légitársaság, vagy a földi kiszolgáló ellen, akkor, hogyha a csomagjaikkal valami történik, vagy egyébként a repülő területén valami történik velük. Ez tehát egy jogi lehetőség, amelyet követhet az, hogy az Európai Bizottság kiterjeszti a 261-es rendelet hatáját, amely a késésekről szól, illetve az utasok jogorvoslathoz való jogához, illetve a szankciókról is rendelkezik. Komasz úr. Komasz asszony. E, Köszönöm. Én e, a verseny előnyre reflektálnék, amely szerepelt az Európai Bizottság anyagában, amely arról beszél, hogy amely alapján lehetőség van a saját földi kiszolgáló kiválasztására, hogyha egy sor minimális követelményt megszabunk, például a biztonsággal kapcsolatban, akkor utána foglalkozhatunk a minőséggel. Nyilván van verseny előnye ennek a rendelkezésnek, amely eh, jobb helyzetbe hozhatja a légitársaságokat is. Garcia úr következik. Köszönöm. Eh, ami a rendeletet illeti, eh, azt kell tudni, hogy ugye irányelv vagy rendelet hogyha az irányelv végrehajtásával vannak problémák, akkor más eszközökhöz kell folyamodni, ami az oktatást illeti, vagy képzést illeti. Az alapkiképzés az két hét, és a frissítő képzés pedig évi két hét bocsánat, az alapkiképzés évi két hét, és a frissítő pedig egy hét. Ez az alapkiképzési időszak. Ami a földi kiszolgálók státuszát illeti. Nyilván vannak eltérő vélemények a mi egyesületünkön belül is, de a többségi álláspont az, hogy az 5 milliós küszöb a repülőtereknél túl alacsony. Egy helyi értékelésre lenne szükség, mert vannak olyan 5 milliós, 6 milliós repülőterek, amelyek rendkívül idényjellegűek, ahol a piacot a saját magukat kiszolgáló légitársaságok uralják, tehát nincs is gyakorlatilag piac verseny szempontból. Más reptereken pedig van olyan, hogy nem használják ki az engedélyeket, van valóban egy sor olyan repülőtér, amely csak másfél vagy két és fél földi kiszolgálót enged be. Persze van olyan, hogy egy piac elég munkát ad két földi kiszolgálónak, de háromnak már nem. Nem látunk egyébként összefüggést a minőség, illetve a földi kiszolgáló személyzet létszáma között a minőségi standardok bevezetése egy érdekes kérdés, de már is vannak nagyon alapos, alaposan megfogalmazott szerződések, amelyek minőségre is kitérnek. A kiszolgálók és a légitársaságok között, tehát ez a kérdés, az óvatosan nyúlnánk hozzá. Ennyit akartam mondani, és Boldvin úr kap szót két perc. Thank you very much. Um, uh, again, a very, uh... Köszönöm szépen. Nagyon élénk és hasznos volt a vita, egy-két gondolatra reflektálnék. Először is hangsúlyozni kívánom, hogy a bizottság nem egy deregulazációs csomagot hozott létre ideológiai alapon. Nem a privatizációt javasoljuk, nem erre vonatkozik a javaslat, és nem tartalmaz ez a szerződés, a szerződés sem tartalmazza sem, nem teljes piacnyitást javasolunk, hanem egy korlátozott piacnyitást. Koch úr kérdésére válaszolni, válaszolva azt javasoljuk, hogy a legnagyobb legnagyobb repterek esetében egy kettőről háromra való nyitás történjen, és szerintünk ez a legtöbb esetben segíteni fog. Azt mondjuk, hogy a késések 75%-a földi kiszolgálásból adódik, illetve a földön jelenik meg, a földön történik. És végül még egy gondolatot szeretnék tisztázni. Mi a hozzáadott érték, ami a légitársaságot illeti légitársaságokat szerintem választhatnak, nem teljesen szabadon, de egy kicsit nagyobb a választási lehetőségük a földi kiszolgálók között, és a reptér egy kicsit nagyobb ellenőrzéssel rendelkezik az infrastruktúra felett, itt sem, itt sem teljes a szabad a választás, nem kapják meg a királyság kulcsát, de egy kicsit nagyobb beleszólásuk van, ami pedig a független kiszolgálókat illeti, egy igazságos versenyt biztosítunk, illetve fenntartható, nem torz növekedést, illetve munkahelyteremtést. Ami pedig a munkavállalókat illeti, nagyon sok megbeszélésre sort került ebben a témában, és ugyanazt mondanám, hogy ha itt lennének most, úgy gondoljuk, hogy jobb biztonságot nyújtunk a munkavállalók áthelyezése esetén, illetve úgy gondoljuk, hogy jobb munkakörülményeket biztosít a javaslat, jobb képzési lehetőséget és nagyobb munkabiztonságot és végül, de nem utolsó sorban egyetértek ebben Bournonville úrral, Szerintünk jobb minőséget biztosítunk az utasok számára, hiszen a minőségi szabványokat, a földi kiszolgálás minőségi szabványait javítjuk. Elnök, köszönöm szépen. Bódin úr, itt lesznek majd a szakszervezetek, meg fognak jelenni, erről ezzel kapcsolatban nincsenek kétségeink. Kérdés, a nagyobb liberalizációt élvező reptereknél több a késlekedés? Erre nem kaptam választ. Igen, ez a ez, ez a kérdés, amely a fődíjre pályázik. Lichtfried úr véleményét már hallottuk egy bizonyos londoni repter, reptérrel kapcsolatban, ezt a véleményt osztom, de lehet, hogy Mm, választhatnánk mondjuk Manchester-t, és ez is egy liberalizált rendszerben dolgozik, és működik, és jelenleg, jelenleg jól működik. Tehát szerintem nem lehet így megfogalmazni a kérdést, hogy a liberalizált működik-e, és a szabályozott meg nem működik-e. Nem tudom, hogy a szakértők, a szakértők ellent kívánnak-e mondani ennek vagy nem. Boldvin úr, tessék. Just briefly to say, I think your, your assessment is absolutely... Röviden, azt hiszem igaza van, mindannyian sorolhatunk példákat liberalizált repterekről, amelyek nem jól működnek, illetve nem liberalizált repterekről, amelyek jól működnek, illetve fordítva mindkét esetben. Tehát azt hiszem, hogy egy kis növelés, egy kis növekedés segítene. Egy kérd, egy, hogyha megengedi elnök úr, a rendelet irányelv kapcsán szeretnék reagálni. Szerintünk a rendelet jobb lenne, hiszen 27 megvalósítási intézkedést követelez 27 tagállamban, és hát nem mindig látjuk ezt megvalósulni, tehát ha közös európai szabályokat hozunk létre, akkor szerintünk az ügyfelek, illetve a légitársaságok jobb megvalósítást érdemelnek. Elnök, igen. Ez valóban remek vita volt, remek megbeszélés, most pedig lépjünk tovább, harmadik panel következik, zaj. Ismét Tehát ismét kérem a szakértőket, hogy jöjjenek ide a pódiumra. Michelle Adam, Christel Damay,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 Nos, akkor... Az Európai Légitársaság Szövetségétől Michel Adam mi a szó. Tisztelt elnök úr, képviselő urak és hölgyek, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy elmondhatom az Európai Légitársaságok véleményét a bizottsági javaslatról. A szövegről a nemzetközi politika szempontjából szeretnék beszélni először is a fenntartásokat, mondanám el, utána pedig azokat a kérdéseket, ahol támogatjuk a javaslatot. A szabályozást az ICAO hozta létre, egy, egy ENSZ szervezet, amely a nemzetközi légiközlekedésért felelős, a nemzetközi közösség 1944-ben hozta létre ezt a szervezetet, azzal a célral, hogy szabványokat fogadjon el, biztonság, a szabályosság, rendszeresség illetve a hatékonyság, hatékonyság területén, valamint a környezetvédelem területén. És ezért a szabályozási hatáskört az IKEA-ra bízták bizonyos országok azért, mert felfogták, hogy az egységesség, a standardok és az eljárások esetében szükséges egy olyan ágazatban, amely definíció szerint nemzetközi jellegű. A nemzetközi szabványok természetesen önmagukban nem elegendőek, Megfelelő harmonizációra van szükség, és az engedélyek, az engedélyeket mindenütt el kell ismerni. Egy francia pilóta e engedélyt el kell ismerni Kínában is. A szabályozási rendszer nélkül nem működne a légiközlekedés, vagy legalábbis nem olyan biztonsági szinten, mint amelyet most élvezhetünk. Ezért nem támogatjuk azt a javaslatot, amely a minden tanúsítványa rendelkező légi repülőgépek kivezetését javasolja, hiszen elszabályozási bizonytalanságot hoz létre a légitársaságok esetében, illetve a légiközlekedés terén a nemzetközi együttműködést is aláássa. Ezzel ellentétben a javaslat többi eleme az európai politikát erősíti meg, és kialakítják a racionálisabb zajkezelés politikáját. A javaslat egyik legfontosabb eleme az, hogy a helyi hatóságoknak kötelezővé teszi azt, hogy a döntéshozatai folyamatban részt vegyenek, és minden lehetőséget feltérképezzenek, a hatásokat megvizsgálják, és minden érdekelt féllel konzultációt kell folytatniuk megfelel a javaslat a nemzetközi szabályoknak, a bizottság ellenőrizheti azt, hogy a helyi hatóságok megfeleltek-e ezeknek a folyamatoknak. Az ilyen ellenőrzési jog nagyon fontos, különösen az EU-sa 2010-es megállapodás tükrében. A helyi hatóságok az érdekelt felet kell konzultálnak, megnézik a különböző lehetőségeket a döntéshozatal előtt, és így a javaslat javítani fogja a zajszintet. Azonban a helyhatóságok döntéshozatalával esetleg interferál ez, vannak ilyen aggályok is, de ez nem így van. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy a gazdasági szempontok kerülnek előnybe, előtérbe, nem pusztán arról van szó, hogy a gazdasági aspektusokat is meg kell vizsgálni. Tehát szerintünk célja az, hogy a korlátozásokat, vannak olyanok, akik azt mondják, hogy a korlátozásokat szeretné csökkenteni, de nem ez a célja ennek a rendeletnek. A környezetvédelmi teljesítményt nem azt határozza meg, hogy hány operatív korlátozás van érvényben, hanem a zaj emberekre vonatkozó hatása alapján határozható ez meg. Nem csak a korlátozásokra kell összpontosítani, amely az európaiak mobilitását keretek közé szorítja. Azt kérjük, hogy támogassuk, támogassa az Európai Parlament a bizottsági szöveget, hiszen ez, ez racionális zajkezelést irányoz elő. Szeretnénk fölhívni a figyelmet arra, hogy Európát nemzetközi szabályok és politikák kötik, hogyha az európai intézmények úgy gondolják, hogy ezek nem megfelelőek ezek a szabályok, akkor ezeket az ICAO keretében kellene megváltoztatni, de nem szabad ezeket figyelmen kívül hagyni, illetve megsérteni. Köszönöm. Very much. Next is... Nagyon köszönjük ezt. Az ACE nevében fog Krisztel beszélni most. Köszönjük, elnök úr. Az európai eh, repülőtér üzemeltetők véleményét szeretném ismertetni, de mielőtt ezt megteszem, vagy elkezdem, hadd mondjam el, hogy a tagságunk nagyon is érti, hogy eh, milyen eh, fontos dolog a zajártalom. Nagyon régóta foglalkozunk ezzel a kérdéssel a zaj mérséklése hosszú távú érdeke a légi társaságoknak is, e, hírnév szempontjából is, meg politikai szempontból is. Szeretném tehát kifejezni támogatásomat az iránt, amit Michel mondott, és miközben ő az Európai Bizottság európai aspektus, jelentésének európai aspektusával foglalkozott, mi eh, ennél eh, tágabb értelmezést fogunk eh, követni. Kiegyensúlyozott megközelítés, tervezés, zajcsökkentés és működtetési korlátozások. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a kiegyensúlyozott megközelítés egy folyamat, egy olyan folyamat, amely lehetővé teszi egy döntéshozó számára azt, hogy ma döntést hoz, és holnap is működhet ezen döntés következtében a repülőtér. A másik fontos dolog, amely igaz a kiegyensúlyozott megközelítésre, az az, hogy ez az egyetlen folyamat, amely eredményezni fogja a zajártalom csökkentését, anélkül, hogy megelőlegezné az intézkedést. Tehát a negyedik pillér az nem azt jelenti, hogy a végén kell bevezetni, hanem azt jelenti csak, hogy egy döntéshozatali eljárásban az utolsó tétel a hatástanulmány készítés a tervezésről beszélnék itt most többet. Amikor egy helyhatóság eh, vagy egy regionális hatóság stratégiai eh, értéknek minősíti a repülőterét, akkor mindent megtesz annak érdekében, hogy összeegyeztethető legyen a repülőtér élete a lakosság érdekével. Ebből a szempontból a Vallon régió például eh, nagyon gondosan körüljárva a kérdést, úgy döntött, hogy az éjszakai repülést is lehetővé teszi. 5 millió eurót költött arra, hogy a repülőtér körüli is rendezze a földviszonyokat. Tehát egy ilyen tervezési folyamat eredményeként kerülhető el az, hogy a népesség zajártalomnak legyen kitéve. Ha elmarad ez a tervezés, akkor akkor vannak a gondok. 91 és 2009 között eh, a London Heathrow zajártalmi térségében lakók száma 70%-kal megnőtt, mert eh, ott eh, az építési szabályozás nem volt megfelelő. Egy ilyen dolognak nem szabadna megtörténnie. A helyhatóságoknak ugyanis oda kéne figyelniük a település szervezési, tervezési, városrendezési aspektusokra is. Az Európai Bizottság javaslata azért tetszik nekünk, mert megtartja az egyensúlyi helyzetet a harmonizált eljárás egyfelől, másrészt pedig a repülő tereket egyedileg kezelő megközelítés között. Ami pedig különösen tetszik a javaslatban az az, hogy ennek a kiegyensúlyozott megközelítésnek a végrehajtását biztosítja nagyon erőteljes módon. Egyrészt azzal, hogy rendeleti jogszabályformát választ, amely a legalkalmasabb erre, a másik pedig az Európai Bizottság vizsgálati jogköre, amelyről a tízes cikk szól. Erről beszélnék most egy kicsit. Normális esetben a kötelességszegési eljárás nem megfelelő eljárás a zajártalommal kapcsolatos jogsértésekre. A, az Európai Bizottság e, általában már későn e, te, hozna ilyen döntést. E, nyilvánvalóan nem lehet visszacsinálni a dolgokat, és hogyha van egy működtetési eh, restrikció, akkor azt utólag általában már nem szokták visszacsinálni. Ezért is fontos az, hogy a tízes cikket eh, hatályban tartsuk, és az Európai Bizottság egy intézkedést még a végrehajtás előtt megvizsgálhasson. Úgy gondoljuk azt is, azt gondoljuk, hogy ez a szabály a szubszidiaritás elvének is megfelel, háromokból kifolyólag. A zajértékelést egyedileg végzi, tehát reptérről reptére egyedileg. Aztán, hogy van-e zaj ártalomkértés, ezt megint a helyhatóságok döntik el és a harmadik uh, szubszidiaritás pont az az, hogy megint figyelembe veszik a helyi körülményeket akkor, amikor zajártalom csökkentési intézkedéseket hoznak, vagy célkitűzéseket hoznak. Tehát szükség van a tízes cikre, és azt nem szabad felvízezni. A 2002 per 30-as e rendelet formájában már van felvizezett változat. Martin Kessel kap most szót Hát ezt nem tudom lefordítani. Köszönöm szépen. Have the chance to speak front this parliament or coup of the parliament today. Thank you again for this invitation. It's a big chance for us to explain our view on the airport package of the Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a eh, reptéri csomagról beszélhetek. A szervezetünk mint egy 42 esztendős. vagyunk. 68-ban, amikor mikor még senki nem beszélt környezetvédelemről, akkor jött létre ez a szervezet a zajártalom elleni védelem érdekében. Nincs lobbying, Nyolc tagállamban vannak tagjaink, illetve különböző reptereken. Nagyon örülök annak, hogy a reptéri kapacitás foglalkozó munkacsoportban is részt vehettünk, hiszen ez volt az első jel arra vonatkozóan, hogy a bizottság a közlekedési politikáról hajlandó beszélni velünk, mi a reptéri kapacitás, hiszen megvan a vasúti politika, megvan az, az autópályapolitika, de a repterek esetében nem volt ilyen szakpolitika. Négy témáról szeretnék szólni. Az airport működési korlátozás, a kapacitástervezés hiánya, a környezetvédelmi kapacitás, ez egy új kifejezés, amely arra utal, hogy egy reptérnek milyen lehetősége van a bővülésre, a fejlődésre, mi a környezetvédelmi kapacitása, a környezeti kapacitása, illetve az úgynevezett kiegyensúlyozott megközelítés ezek a témáim. Az ajánlatom elleni szövetségként hosszú távú terveket szeretnénk látni, a légiközlekedés, illetve a légiszállítás kapacitását illetően, ez hiányzik jelenleg. Ennek az a következménye, hogy foltokban jelenik meg a kapacitás, bizonyos helyeken pedig igen súlyosak a gondok. And if we had just take Cologne or Heathrow or... Nézzük Köln vagy Heathrow esetét, vagy Párizs esetét, hogyha az éjjeli légiközlekedést szabályoznánk, illetve terveznénk, akkor kevesebb probléma lenne, hiszen bizonyos kereskedelmi formákat más helyekre kellene áttenni, ahol nem több millióan élnek, és nem okozunk gondot több millió embernek. A környezeti vagy környezetvédelmi kapacitás egy gazdasági kifejezés is, hiszen a környezeti kapacitás segítségével fejlődhet a reptér, ennek a kapacitásnak azonban ki kell alakulnia, és figyelembe kell venni a környéken lakókat is. Prioritás számunkra a repülőgépekből származó zajok, illetve zajártalom csökkentés. Az ICAO kiegyensúlyozott megközelítése szerintünk nem az, kiegyensúlyozott megközelítés lehetne, hogyha a fiatalok, idősek, családok, milliók, több tízmillió ember, aki nem tud aludni éjszaka az ajártalom miatt, hogyha őket tiszteletben tartanánk, és belekerülnének a mérleg serpenyőjébe, akkor lehetne kiegyensúlyozott megközelítésről beszélni. Most azonban hátrányos helyzetbe szorulnak. Az operatív korlátozásoknak közvetlen hatása van az ajártalomra. Tudjuk, hogy vannak különböző mérési formák, de a leghatékonyabb módja az ajszint csökkentésének az operatív korlátozás. Frankfurt az egyik legjobb példa, ahol e, éjjel 11-től 5-ig, reggel 5-ig alhat az ember, 5 mérföldre lakom Frankfurttól, és most ismét kinyithatom éjszaka az ablakot, ismét aludhatok. Tehát valóban óriási a különbség. 240 reptér van Európában, és 10%-a küzdött gondokkal, azonban nem szabályozták ezt a problémát. Well, that the um, airport package in uh, regarding of the airport uh, operation restrictions. Do... Ami az operatív korlátozásokat illeti, ezek nem felelnek meg a bizottság környezetvédelmi uh, zajártalommal foglalkozó irányelvének. Célunk az, hogy uh, a környezet, a környéken lakók, akiket érint ez a probléma, valamilyen kompromisszumot tudnak kötni a repterekkel, tehát a helyi szintű igényeket is figyelembe vegyék. Itt különböző igények vannak különböző országokban, és hogyha megnézzük a 240 repteret Európában, akkor azt látjuk, hogy Észak-Finnországban a reptér teljesen más helyzetben van, mint egy majorkai vagy barcelonai reptér, vagy egy dél-olasz reptér, vagy az öt nagy Spanyolországban, Franciaországban, Angliában és Hollandiában. Tehát, hogyha ezeket az igényeket szem előtt tartjuk, és lehetőséget biztosítunk a szabályozásra, illetve a jelenlegi szabályozást folytatni tudjuk, hiszen már vannak helyi szintű szabályozások érvényben, akkor valóban csökkenteni lehet az ajártalmat. Fontosnak tartjuk, hogy az állampolgárok véleményét is figyelembe vegyék, hiszen először is a reptér gazdasági növekedésért tartjuk szem előtt, az üzleti lehetőséget, és csak a második szinten beszélünk a zajszint csökkentéséről, illetve arról, hogy lehetőséget adunk az embereknek arra, hogy ismét aludjanak. Ez nem megfelelő rangsor. Szeretnénk, hogyha WHO recommendations not only on the balance. Visszautasítanánk ezt a javaslatot, illetve az éjjeli repülés betiltását kérjük 8 órán keresztül minden európai reptér esetében. Köszönöm. Köszönöm. Lichtfried úr kap szót 5 percre. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich Möchte vielleicht, bevor ich mit meinen ähm, Einlassungen beginne, eine, eine Akkor äh, egy rövid kis megjegyzés azzal kapcsolatban, amit Kessel úr mondott, sőt kettő. Az első magától értetődnek tartom, hogy azok az emberek, akiket a repülési zaj zavar, most nekik jelen kellene lenniük a meghallgatáson, hiszen nem csupán e- gazdasági érdekekből áll az Európai Unió, hanem a polgárokból is. Amit szintén szeretnék elmondani, az az, hogy természetesen helyük van az ilyen határozatok meghozatalánál, képviselőket választanak, és mi az ő képviselőik vagyunk, ez is rendben van így. Ami a bizottság törvényjavaslatát illeti összességében három dolgot említenék meg. A kiegyensúlyozott megközelítés alkalmazása mellett vagyunk, erről nem is kell vitáznunk. Az a véleményem, hogy észszerűen meg kell vizsgálnunk az Európai Unióban ezt a területet, ennek van értelme. Támogatom a jogszabálytervezetet azt illetően, hogy egy bizonyos idő határon belül mindenképpen csökkenteni kell a repülőgépek zaj kibocsátását. Éppen az ilyenfajta jogszabály javaslatoknál az ördög a részletekben rejlik, éppen ezért ezekről a részletekről komolyan vitáznunk kell. Hogyha megnézzük a kiegyensúlyozott megközelítést, akkor itt egy olyan jelenséggel állunk szemben, amely mindig újra és újra fellép, hogyha a jelenlegi bizottsági törvényjavaslatokat megvizsgáljuk. A bizottság azt is mondja, hogy a gazdasági érdekek, a verseny érdekek nagy mértékben figyelembe vendők, de az egészséggel kapcsolatos és egyéb megfontolások marginálisak maradnak. Hogyha tehát a kiegyensúlyozott megközelítés az alapkritérium, akkor ezt semlegesen kell végrehajtanunk, nem a gazdasági és versenyérdekeket kell előtérbe tolni. Hogyha megnézzük az elvi át vizsgálhatóságát a helyi hatóságok által kiadott jogi aktusoknak, ez elméletileg a helyes modell, de pontosan az ilyen zajvédelmi intézkedéseknél nincsen pusztán ö, ö, egy átvizsgáló testület. Itt nagyon hosszú folyamatokról van szó, melyek polgári részvétele, részvétellel, polgári kezdeményezéssel működnek. Ezek nagyon hosszú ideig elhúzódhatnak, éveken keresztül zajlanak, és aztán ahhoz az eredményhez jutnak, hogy az összes érintett valamilyen szinten elégedett az eredménnyel. De mi történne, hogyha az Európai Bizottság újra hatályon kívül helyezhetni ezeket az eljárásokat. Ez nem járulna hozzá szerintem feltétlenül az Európai Unió népszerűségéhez, és talán nem lenne észszerű sem, hiszen egy éveken át tartó eljárás végén egy viszonylagos elégedettséget kiváltó eredményhez jutnak, és akkor nem láttam az értelmét annak, hogy újra megbolygassuk ezeket a dolgokat. Tehát ezt át kellene gondolnunk, hogy minek is van végeredményben értelme. Amivel egyáltalán nem értek egyet, és azt egészen nyíltan mondom el, és ahol nem is értem a bizottság javaslatát, nos az az, hogy a jövőben a lényeges intézkedések esetében, amelyeknek nagyon erős kihatásuk van erre a helyzetre, ezeket felhatalmazáson alapuló jogi aktus formájában fogalmaznák meg. Hogyha tehát a jövőben zajküszöböket határoznak meg, bizonyos repülőgép típusokat engedélyeznek, vagy nem engedélyeznek. Nos, ebben az esetben az Európai Parlament legyen a jogalkotó, és nem pedig egy felülvizsgáló fórum legyen a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok eljárásának keretében. Itt nem látom az értelmét ennek a javaslatnak ezen a helyen. Összességében elmondanám, hogy a bizottság javaslata túllő a célon, a bizottság javaslata az Európai Parlament által bizonyos területeken erőteljesen módosítandó. Nagyon sok munkával talán sikerül majd ebből a javaslatból egy észszerű javaslatot létrehozni, ez nem lesz egyszerű. Nyíltan el kell mondanom, hogy a sok megbeszélésnél, amelyeket folytattam a kollégákkal, az a benyomásom támadt, hogy sem ez az eltúlzott megközelítés a bizottság részéről nem vezetett ahhoz, hogy ahhoz vezetett, hogy nagyon sok kolléga kritikusan áll szemben a javaslat egészével, erre nem lett volna szükség. Megpróbáljuk ezt a javaslatot megváltoztatni, de nem vagyok biztos abban, hogy ez sikerülni fog. Employment, Mr. Mann. Mann úr következik. Ich, uh, wollte darauf hinweisen. Rá akartam mutatni arra, hogy a zajvédelem témáját nálunk is tárgyalták. Bírósági szabályozásra van szükség. Németországban ez már megtörtént, Kessler úr tudja ezt, és indokoltan volt lehetőség arra, hogyan Leichtfried úr is mondta, hogy az Európai Parlament előtt fellépjenek, mert elmondtuk, hogy az éjszakai repülés esetében tilalomra van szükség, ezt be kell tartani, e felül egyetértés van, és nem szabad kivételeket engedélyezni. Ez fontos és szükséges. Uh, Leichtfried úr által mondatokra utalva elmondani, hogy nagyon sok kolléga a polgári kezdeményezések keretében sok megbeszélést folytatott, nagyon fontosnak tartottuk ezt. A, uh, repülőgépek mozgása a repülőtereken, hogyha nagyon gyakran változtatunk a szabályokon, akkor nem lesz tervezési biztonság. A piac élvez elsőbséget, vagy pedig az ember, ez a kérdés vetődik fel. Milyen lehetőség van arra, hogy ezt a két megközelítést egymáshoz közelítsük? Aztán itt van még a repülőterek képviselőihez a kérdés, hogy ez az állandó repülőmozgás, ezt talán lehetne csökkenteni, a tervezési biztonságra lenne szükség, az adott légiútak rögzítésére, hogy ne legyen az a benyomás, hogy európai szinten megállapodtunk valamiben, de aztán megállapíthatjuk, hogy aztán mindent újra és újra megváltoztatnak, és egyre növekszik a bizonytalanság a helyet, hogy csökkenne. Thank you very much. Right. For the members now, Mr. Gala, one minute if you could. Ja, vielen Dank. Ich frage mich und ich frage Nos, kérdezem önöket, a szakértőket, hogy mostanáig rendben volt az, hogy ahol ö, ilyen repülési zaj van, ott specifikus szabályozásra van szükség az adott esetre. Aztán kérdés, hogy mi történik akkor, hogyha a rendelet hatályba lépését követően nem lesz egyetértés a kiegyensúlyozott megközelítés kapcsán. Ki fog nyerni? A helyszínen, akik megállapodtak valamiben, vagy egy harmadik fél valahol? Ez a nagy aggodalmam, és ebből azt a, vég, a végkövetkeztetést vonom le, hogy a tízes cikket törölni kell. Tehát a bizottság semmiképpen sem semmisíthet meg olyan megállapodást, amit a helyszínen hoztak. Aztán a jelentéstevő kollégámat támogatnám a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ilyen formában való használata elleni fellépését illetően. A fennálló irányelvet kellene reformálnunk. Most megint egy rendeletre van szükség, amely mindent megnehezít, specifikus feltételek helyszíni vételezett a nehézkessé válik. Somosza úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hogy ennek a rendeletnek mi lesz a költsége. Gondolok itt arra, hogyha az éjjeli járatokat betiltjuk. Ezt is fontosnak tartom, eddig egy szót sem hallottunk erről, esetleg a bizottság erre vonatkozóan némi információval szolgálhatna. Második gondolatom, kiegyensúlyozott megközelítésre van szükség. Az ajártalommal kapcsolatos problémák megoldására azért, mert szükség van arra, hogy a helyi hatóságok is figyelembe vegyék a megoldási lehetőségeket, ne csak az operatív korlátozásokkal dolgozzanak, megfelelő iránymutatásra van szükség a földi kiszolgálás és annak irányítása vonatkozásában is. És európai federalistaként az ellenőrzéshez való jogot támogatom, fontosnak tartom a kiegyensúlyozott megközelítést, és azt, hogy a költséghatékony módszereket azonosítsuk, nem csak az éjjeli járatok betiltására összpontosítsunk, illetve az enyhítési, zaj általam enyhítési intézkedések között is válogatni kell. Fontos, hogy a bizottság ellenőrzési joggal rendelkezzen. Köszönöm. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen a kiegyensúlyozott megközelítést illetően. Ez nem kiegyensúlyozott, ez teljesen világos. A gazdasági tényezők kerülnek előtérbe, ezek élveznek elsőbséget, és hogy azt mondják, hogy a tereprendezés, területrendezés döntő tényező, akkor mit teszek, hogyha egy hibás döntés történt a múltban akkor minden szomszédos terület és több százezer ember fizesse meg ezért az árat, mert a múltban egy hibát követtek el. Ez lehetetlen, ez egy teljesen elhibázott gondolkodásmód. A második dolog, azok az intézkedések, amelyeket javasoltak enyhítő intézkedésként néha, ezek csupán szemfényvesztő intézkedések, ezt számos repülőtéri folyamatnál nyomon követtem. A harmadik pont a szubszidiaritás kérdése. Csak nagyon nagy nehézségek mellett és mediáció révén sikerül egy szilárd megoldást találni a repülőtér, a környező lakosság és a gazdasági érdekek között. Most miért is van arra szükség, hogy a bizottság mondja meg, hogy ez nem lehetséges? Már így is éppen elég a hely, nehéz a helyzet. Ezt teljesen elhibázottnak tartom, és el is utasítom. És az utolsó rövid kérdés még. A példa, amivel ön élt Vallónia vonatkozásában, hogyha ez így van, hogy 500 milliót kell beruházni, hogy zajvédelmet valósítsanak meg utólagosan, ez nem lehet észszerű. El tudja mondani, hogy hogyan lehet egy ilyen megoldásért felelni. Yeah, thank you, Chairman, and... Uh, Köszönöm, elnök úr, Foster asszony. Gáler úrral értek egyet, mármint azzal kapcsolatban, amit a delegált aktusokról mondott, illetve arról, hogy most eh, rendeletről van szó, eh, korábban irányelv volt. Szerintem itt van egy szubszidiaritási kérdés, persze időről időre vannak eh, problémák, de a helyi inputot meg kell őrizni. Egyetértek a kiegyensúlyozott megközelítéssel, az is egyet, egyértelmű, hogy be kell tartanunk a nemzetközi standardokat, engem aggaszt, hogy mi a marginally compliant definíciója az Európai Bizottság szerint. Öt 5-10 decibel különbség alapvetően földre kényszeríthetne flottányi gépeket. Szerintem ez egy rossz megközelítés. Aztán az enyhítő körülmények, hogyan lehet enyhíteni a zajt, erről nincsen szó. A Cezáról sem nagyon van szó, a technológiai fejlesztésről, a tiszta égboltról sem, olyan dolgokról, amiről évtizedek óta beszélünk. 35 ehm, éve költöztem Heathrow-tól négy kilométerre, négy mérföldre, e, és tudtam, hogy ott van egy repülőtér, amikor oda költöztem. E, tehát e, szerintem egyszerűen a helyi politikusok dolga ezeket a dolgokat tisztázni. Vilsz asszony. Gesundheit und Lebens... Köszönöm. Azt hiszem, hogy az egészség és az életminőség fontosabb kell, hogy legyen, mint a repülőterek vagy a légitársaság a gazdasági érdekei. Azt is tudom, hogy az éjszakai repülési tilalom garantálja a környező lakosok éjszakai nyugalmát, és a bizottság ezt nem változtathatja meg. Hamburgban is van egy városi repülőtér, nagyon sok embert érint, érint a zaj, vagy Frankfurtban szintén a Majna Randa, Rajna vidékre jelentősek a kihatások Berlinben, itt az új repülőtér esetében már is a zajterhelésről panaszkodnak a lakosok. A zajkezeléssel kapcsolatos rendelet ne legyen olyan a, ren, nos, ez a terület továbbra is a tagállamok illetékességébe tartozik, a szövetségi államok, a francia szenátus is véleményt fogalmazott meg ezt illetően. A repülésből eredő zajt csökkenteni kell. Kessel úrhoz csatlakoznék. 8 órás éjszakai repülési tilalomra van szükség az EU-ban, és kérdezem a bizottság attól, hogy azt el tudja képzelni, hogy több millió ember füldugóval kell, hogy aludjon emiatt. Gross úr, Nos, Vallónia, Belgium, nem akarom őket megvédeni, és ami a 25 ezer eurót jelenti, amit polgáronként arra költöttünk, hogy a repülőteret fejlesszük, és rengeteg munkahelyet teremtsünk ezen a területen, tehát át lehet hidalni a gazdasági, a környezetvédelmi érdekeket és az emberek jólétét a környező területeken. Szükség van a repülőterekre, rengeteg mediáció zajlott, és azt szeretném elmondani, hogy számomra ez egy remek példa arra, hogy hogyan lehet beruházni erre be a területbe Európában. A kérdésem a következő. Pontosan ezen példák okán szeretném megtudni a bizottságtól, nagyon gyakran felmerült ez a kérdés, hogy a javaslat ne zavarja meg a már kialakult békét, nagyon sok beruházásra van szükség, sok mediáció, sok megbeszélés zajlott. Ez az egyik fő félelme azoknak az embereknek, akik elolvasták ezt a javaslatot, és erre egyértelmű választ várok a bizottságtól. Unu, one minute. egy percben. Köszönöm, tartom magamhez az időhöz. A tagállamok maguk emisszióvédelmi törvényeket, rendeleteket bocsájtottak ki. Ott a decibelszámot is meghatározták a repülőterek környékén, hogy mennyi decibelszám elviselhető még a polgárok szemére ezeken a területeken, és természetesen erre is ö, ö, hivatkoznia kell ennek a rendeletnek, nem szabad vadhajtásoknak teret adni, ezt világosan szabályozni kell. Nagyon sok polgári mozgalom van, amely a repülési zaj ellen van. Aztán, hogyha a repülőterek tartanák magukat ezekhez a szabályokhoz, akkor már nagy célt érnénk el. Nagyon fontos, hogy ellenőrzések is legyenek. A Czürichi repülőtéren csináltam egy monitorozást, és ott különböző kamerákat ö, szereltünk fel, amely minden ö, felszállást és leszállást ö, dokumentál, és ezt meg lehet nézni, mindenki megnézheti, hogy milyen zajkibocsátások történnek ezek. Szubjektíven sokkal erősebbnek érezhetem ezt, de aztán megnézhetem, hogy a törvények értelmében az adott fel is a megengedett decibel határokon belül történte, és ez nagyon fontos az átláthatóság és a polgárok bevonása, valamint az ellenőrzés. Köszönöm. Szakértők következnek két-két percben először is Adam úr. Köszönöm, elnök úr. Igen, szeretnék három elemre reagálni, három gondolatra. Az első, arra vonatkozott, hogy a gazdasági szempontok érvényesülnek mindenek fölött. Nos, azt hiszem, hogy alaposan meg kell vizsgálni a szöveget. A költséghatékonyság elemzését írja elő, és semhol nem szerepel az, hogy a legköltséghatékonyabb módszert kell elfogadni. Tehát azt hiszem, hogy óvatosan kell olvasnunk ezt a szöveget, és figyelmesen, valamint hangsúlyozni kell egy költséghatékonyságról, és nem költséghaszonról van szó. A költséghatékonyságnál megvannak a célkitűzések, és megnézzük az egyes intézkedések költségét a cél eh, megvalósítása érdekében. A cél, célkitűzés megmarad, megmarad, a költséghaszon az más, hogy csak a költségeket veszük alapul, és a szöveg itt költséghatékonyságról beszél, tehát eh, pusztán egy gazdasági értékelést, elemzést ír elő, más nem. A második gondolat, nagyon sok helyi tapasztalatot, személyes tapasztalatot hallottunk. Azt hiszem, hogy ennek eredményeképpen azt látjuk, hogy mindenütt más a helyzet. Miért beszélünk tehát egy megoldásról, egy nyolc órás éjszakai tilalomról? Nem. A helyi hatóságoknak kell meghozniuk ezt a döntést, a bizottság egy döntéshozatali folyamatot szabályoz, nem pedig a célkitűzést. Nem akarjuk a helyhatóságokat felváltani a döntéshozatalban, pusztán a döntéshozatali folyamatot szeretnénk keretek közé szorítani. És végül a helyi példákra reagálnék. Egy személyes példát szeretnék megosztani önökkel. Egy nagyon forgalmas út fölött lakom, éjszaka hallom természetesen a forgalmat, és ez zavar is, de ezért nem kérem azt, hogy Brüsszelben zárják le a forgalmat. Van egy 5 méteres járda, amely macskaköves, vagy megnézhetnénk ezt a kérdést, megnézhetnénk az ablakok minőségét, tehát nem lehet egy egységes megoldást ráhúzni az összes európai reptére. Köszönöm. Dámar asszony, két percre kap szót. Köszönöm szépen, konkrét kérdést kaptam Thomas Mann úrtól, hogy meg lehet -e változtatni a járatok útját. Nos, azt látjuk, hogy a jövőbeli kapacitás érdekében a légteret is átstruktúrálják, és megpróbálják a környezeti hatásokat ezáltal csökkenteni. Ez azt jelenti, hogy megváltozik a járat útja, kevesebbeket érint az zajártalom, Jelenleg azért történnek ilyen változtatások, mert ott van az egységes európai égbolt, tehát lesznek, lesz, letnek, lesznek tehát a légterben változások, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezek a változások azt az eredményt is meghozzák, hogy az ajátalom kevesebb embert érintsen. Folyamatos konzultációkra kerül sor, mielőtt ilyen döntés születne, tehát konzultálnak azokkal az állampolgárokkal, akiket érint az ajártalom. Hogy az Európai Bizottságnak el kell -e indítania egy folyamatot konszenzus esetén, nos a Bécsi reptér példáját említeném, említeném, mint egy tíz éve konzultációt folytatnak az érintett felekkel, és a bécsi tagunk egyáltalán nem gondolja azt, hogy fenyegetettséget jelent a bizottsági javaslat. Azt hiszem, az alapelv tehát az, hogy az a folyamatra összpontosítsunk, ne az eredményre, és valóban egy olyan keretet hozzunk létre, ahol a különböző helyi specifikumokat figyelembe lehet venni, és a konzultáció segítségével egy mindenki számára kedvező megoldást lehet kialakítani. Minutes, please. Esza úr, két perc. Köszönöm. A vendégeknek kell szót adni. Kérem, hogy ne kommentáljon mindent. Lehet, hogy nem ért egyet mindennel. Tartsa meg magának, legyen szíves a véleményét. Képviselő asszony, Keszle úr, két perc. A az utcai zaj és a vonatzaj közt a különbség, a vonatzaj és a ö, ö, repülőtér zaj között az a különbség, hogy nem tud az ember elszakadni tőle. Tehát nem lehet tudni azt, hogy a háza fölé tesznek-e egy útvonalat, egy repülési útvonalat, Eh, ami azt jelenteni, hogy eh, a, a házértéke csökken. Eh, nem lehet tehát ezt garantálni, hogy ilyen nem fordul elő. Van egy csomó olyan történetünk Európából, amikor az emberek nem tudtak semmit tenni, mert egy légi útvonal keletkezett a házuk fölött. Ami pedig a repülőgépek zaját illeti, ennek nagyon komoly költségei vannak, TB költségei e, is. Ha pedig a gazdasági hatásokat vizsgáljuk, akkor azt is érdemes megjegyezni, hogy több ezer ember lesz beteg a repülőgépek zajától, például permanens e, magas vérnyomás e, egy ilyen tipikus probléma, és az Európai Bizottságnak erre is oda kellene figyelnie. Jó lenne, hogyha egy ilyen anyagot készít. Egyébként pedig az irányelvet támogatjuk, nem pedig a rendeletet. Baldwin úr két perc erejéig kap szót. Megint csak nagyon hasznosnak találtam ezt a vitát, és Lichtfried úr meglátásaira reagálnék. Nagyon odafigyeltem arra, amit mond. Azt gondolom, hogy túl, túl lelkesen viszonyul ehhez a kérdéshez, én nem várok ennyit ebből a, ettől a dologtól. Egyébként pedig azért jöttem elsősorban, hogy figyeljek önökre, és csak néhány dologra térnék ki, amiről önök beszéltek. Ami a marginally compliant, tehát a részben a szabályzatnak meg felelő repülőgépeket illeti, itt a bizottság nem akar belenyúlni ebbe a kérdésbe. Az ICAO standardokra hagyatkoznánk. Egyébként költséghatékony módon kívánjuk szerintem ezt meglépni, de egy olyan eszközről van itt szó, amelyet repülőterek alkalmazhatnak akkor, hogyha a korlátozás mellett döntenek, tehát közös közös eszköz, közös módszerek arra az esetre, hogyha a repülőtér úgy dönt, hogy korlátoz nem tudjuk megmondani, hogy ki melyik megoldást fogja választani, mert ez repülőterenként, repülőtérről repülőtérre el fog térni. Több kérdésben is elhangzott az, hogy az Európai Bizottság magához ragadja a lehetőséget, hogy döntsön Európa helyett, illetve mások helyett. Nem, nem ez a célunk, ezt már századszor mondom, de úgy tűnik nem elégszer. Gáler úr meglátása nagyon jogos volt, hogy kinyer akkor, hogy hogyha e, az érdekek e, e, eltérőek az adott repülőtér környéken. A bizottság dönte ilyen esetekben, jogvita esetén nem, nem. Egész egyszerűen az a szerepünk, hogyha egy jogvitára felhívják a figyelmünket, hogy megvizsgáljuk, hogy azok az eljárások, amelyek az irányelvben szerepelnek, betartották-e. Például volt-e konzultáció az irányelvben, nem a rendeletben valójában, tehát volt a konzultáció, a megfelelő eh, körre kiterjesztették el konzultációt. Mi a legköltséghatékonyabb megközelítésünk? Volt egy ilyen kérdés. Nekünk egyébként nem az a dolgunk, hogy a költséghatékonysági megközelítés kérdésében döntsünk. A he- az egészségügyi kérdésekben a helyi szinten kell eh, dönteni. A mi kérd- a, nekünk arra kell csak odafigyelnünk, hogy költséghaszon ellenzés történt-e Eh, hogyha úgy dönt a helyi eh, hivatal, hogy nem akar költséghaszon e-, elemzést, na az egy probléma lenne adott esetben. Mi a mi az egyensúlyi helyzet a növekedés és a zaj között, nem tudjuk eldönteni, nem a mi dolgunk eldönteni, és ráadásul ebben a teremben valószínűleg mindenki máshogy határozná meg, ez megint a helyi döntéshozók feladata, hogy eldöntsék, hogy milyen árat, zajbeli árat fizetnek az esetleges nagyobb gazdasági növekedésért. E, és miért rendeletre van szükség, nem pedig irányelvre azért, hogy az eljárás, a folyamat legyen mindenhol ugyanaz, vagy hasonló Európában. Köszönöm Boldvin úr, úrnak, és köszönöm a három szakértőnek, illetve nem csak a három szakértőnek, akik most még itt ülnek, hanem azoknak a szakértőknek is, akik a délután folyamán beszéltek, és köszönöm a képviselőknek, hogy lehetővé tették fegyelmezett módon, hogy az idő határokat betartsuk. Ezzel most én lezártnak nyilvánítom a meghallgatást. Köszönöm a raportőrök és az árnyékelőadók munkáját. Nincsen egyéb napirendi pont, tehát annyit kell csak önökkel közölnöm, hogy a következő ülésre Brüsszelben március 31-én kerül sor, délután 3 órakor és az elnök úr megköszöni a tolmácsokat, valamint a teremszolgákat, a teremszolgáknak a munkáját, mert a teremszolgák rengeteget rohangáltak és cserélgették a névtáblákat, tehát most nem csak a tolmácsoknak köszöni meg, ahogy szokta, hanem a teremszolgáknak is.